Uh, dear colleagues, I'm going to make a start because I think there was a message about an early vote. Kedves kollégák, kezdjük el az ülést, mert azt hiszem, hogy kaptunk egy üzenetet, hogy korán kezdjük a szavazást, de hogy megnyugtassak mindenkit, bár tájékoztatást küldtek erről, de lehet, hogy nem kapták meg. Úgyhogy 9.30-kor lesz a szavazás, korábban nem. Úgyhogy kérem mindenki nyugodtan foglaljon helyet, és nem lesz korábban szavazás. Úgyhogy ne aggódjon senki emiatt. Tehát a napi rendet kell elfogadnunk, amennyiben nincsen ö, ellenvetés, elfogadtuk, nincs bejelentés az elnök réséről. aztán a különböző jegyzőkönyveket kell elfogadni, január 7, november 19, 20, november 5, stb. elfogadtuk. Aztán Sajnos a jogi bizottság nem tud részt venni a mai ülésen velünk, a jogérvényesülési program témájában. Az egyik három egyeztetésről talán az egyik kollega be tudna számolni, aki nagyon sokat dolgozott ezzel, hogy sikerrel koronázzuk. Ahogy mindenki tudja, időglenes megállapodás megszületett március 5-e után a politikai háromoldal egyeztetést követően Fabada asszony szólt volna hozzá, de a legjobbakat kívánja. Aztán a szakmai szintű további tárgyalásokat illetően a következő lépés ebben a témában, a jogérvényesülési program témájában az lesz, hogy a két társ előadó beszámol arról, hogy hogy állnak a tárgyalások. Ez nem lesz problémás. Jó. Akkor ezt visszaküldjük. Akkor ezzel kezdjük. Heidi Hautala Ö, vagy jó, ki kezdi? Jó, tessék. Köszönöm. Elnök úr, nagyon rövid leszek. Nagyon jól haladtunk. Nagyon fontos változtatásokat sikerült kieszközölnünk. A tanácsal való tárgyások nagyon gyorsan mentek. Részleges megállapodás született. A problémákat meg tudtuk oldani. A ö, közös megközelítésnek köszönhetően a jogok és értékek program vonatkozásában is. De végül is nem tudjuk azt, hogy a tanács döntése valójában mit is jelent. Azt gondolom, hogy minél előbb tisztázandó ez, mert nem volna helyes. Ha emiatt a bizonytalanság miatt nem haladnánk. Talán az eljárási aspektusról kellene egy kicsit többet tudni, és most ül össze éppen ebben a témában az elnökök értekezete is, és talán ezt követően világosabb lesz a helyzet, és folytathatjuk a munkát. De hát meg kell várnunk először, hogy megvitassák a kérdést. Köszönöm. Elnök, köszönöm. Heidi. De csak nézem itt a tanácsi levelet. Ez nem kellene, hogy problémás legyen, ami az áprilisi második plenárisra való határidőt illeti. Úgyhogy akkor Heidi-nak adom meg ezzel kapcsolatban a szót. Köszönöm. Ahogy Joe is mondta, a társ előadók és az egész tárgyaló csapat rendkívül elégedett a tartalommal kapcsolatban. Azonban az MFF témákkal kapcsolatban, vagyis a több éves pénzügyi kerettel kapcsolatos témákban nincs még megállapodás a tanácsal. Joe utalt egy levélre, amely március 19-én kelt, 20-án kaptuk meg, és az áll benne, hogy meg vagyunk győződve arról, hogy a következő programok bizony biztossági szintje a beruházási eszközök vonatkozásában már, a több éves pénzügyi keret elejétől kezdve, stb. stb. Tehát a tanács azt várja, hogy a következő Európai Parlamenttel való tárgyalások minél előbb beindulnak, annak érdekében, hogy lezárják a folyamatot az eddigi előrehaladás alapján, ahogyan megállapodtak a makrofinanciális, illetve 2021-27-es többéves pénzügyi keretről folyó tárgyalások sérelme nélkül. Tehát szeretnénk, hogyha a részleges megállapodást a tanács nem törné darabokra, és ahogy Joe is említette, kicsit szerencsétlen, hogy ezt a tárgyalás pont akkor folyik erről a témáról, amikor az elnökök értekezete a parlament globális fellépését tárgyalja erre a levére. Úgyhogy nem tudom, hogy jó lenne most szavazni, de a bizottságokban és a plenárison is van még lehetőség a szavazásra. Sajnálatos módon nem tudjuk még, hogy az elnökök értekezete hogyan dönt ebben a témában. Úgyhogy azt hiszem ez a helyzet pillanatnyilag. Judith? Nem. Először is köszönöm még egyszer. Másodszorban köszönet a tanácsi levélel kapcsolatos ö, aktuális információkért. Nyilván ezt figyelemmel kísérjük, de nyilván ez nem akadályoz minket abban, hogy az áprilisi plenárisran mit szeretnénk tervezni ugye oda kell figyelni a COP döntés vonatkozásában. Úgyhogy nagyon köszönöm a társadalmadók tájékoztatását. És köszönet mindenkinek a végzett munkáért ebben a témában. Tehát akkor az áprilisi második penárison várjuk a szavazást ezekben a témákban. Köszönöm szépen. Rendben. A kettes pont következik akkor. kollégáknak azt szeretném elmondani, hogy közös ülésre kellett volna, hogy sor kerüljön a jogi bizottsággal, de Szoboda képviselő nem tudott eljönni. Más feladatai gátolták ebben elnézést kér. Elfogadtuk már a napi rendet, úgyhogy a következő módosítások 8-as pont az online terrorista tartalom terjesztésének megelőzése ezt az április első esélye másodikai ülésre halasztottuk. Tízes pont, külső határok átlépésekor vízumkötelezettség alá eső, illetve az e kötelezettség alulmentes harmadik ország belé állampolgárok országainak felsorolása megint csak elhalasztásra került, illetve az EPO témája, 15-ös több éves pénzügyi keret, 2021-27 vonatkozásában a 18-astól a 20-asig közös vita, Európai Unió Szerb Köztársaság, Montenegro, Bosznia-Hercegovina közötti tanácsi határozatok, ezeket is el halasztottuk. 17-es pont az Európai Határ és Parti Őrség. Lesz a 15-ös. Amennyiben nincsen ellenvetés, elfogadottnak tekintjük. Go to, um, linguistic profile, chairs announcements. Nézzük akkor a nyelvi kiosztást. A dán, a horvát, a máltai és a gaeli nyelve kivételével minden nyelven van tolmácsolás. Akkor a előadók kinevezések következik. Roberta Metzola néppárt részéről. Elég nagy ez a terem, nem mindig látok mindenkit. Jó, Roberta, a következő témák előadója leszel megállapodás az EU és Liechtenstein hercegsége közötti megállapodás több témában, például az terrorizmus elleni harc, a határokon átívelő bűnözés, illetve a Svájci Konfederáció és az EU közötti megállapodás különböző témákban, és a bizottságnak támogatnia kellene ezeket az ajánlásokat. Aztán delegált és ö, Végrehajtási aktusok, ami a delegált jogi aktusokat illeti, kérem figyelmesen és türelmesen hallgassák a felolvasásomat. Tehát március 12-én négy ö, tervezetet kapott a parlament, az alapaktus, a parlament 2018-ben 1240-es rendelete, Eh, az etiánszról, a végrehajtási eh, aktusok eh, a következők a 2018 per 1240-es rendelet 38. cikkének harmadik bekezdése, aztán a következő a személyes adatok, amelyeket föl lehet használni, illetve a különböző paraméterek, teljes körű ellenőrzés az adatok felhasználása vonatkozásában, aztán az ETIAS rendszerhez való hozzáférés a 2018-ban 1240-es EU rendelet 73 per 3 per B bekezdése. Végül pedig, ami a különböző szakmai megoldásokat illeti, az ETIAS belső rendszerére vonatkozó lehetőségek, ami az adatgyűjtést illeti a tagállamok és az Európol vonatkozásában a statisztikai adatok létrehozása érdekében. A 2018 per 1940-es rendelet 73 per 3b pontják megfelelően a 2019. március 15-i hírlevélben találhatók ezek a részletek, és hogyha bárki tiltakozni kíván, az március 26-áig teheti meg déli 12 óráig. Aztán a 2017 per 2226-os EK rendelet az alapjogi aktus a parlament és a tanács között született ez meg a belépés és a kilépési rend, rendszerről és megint csak március 15-én jelentek meg a részletek. És hogyha valaki tiltakozni kíván, március 26-a déli 12 óráig teheti ezt a Libe titkárságig küldve. Ma 9.30-kor fogunk elektronikusan szavazni. Kérem, mindenki készíts elő a kártyáját. Január 7, november 19, 20, november 5, június 28, április 25, 26, április 12, április 9, február 19, 20, február 20, január 24-25-e ülések jegyzőkönyveivel kapcsolatban, amennyiben nincsen senkinek és elfogadottnak tekintjük őket. Az 5-6-7-es pontot ezzel azt hiszem, hogy el végeztük. Nem tudom, hogy itt van-e az előadó, Korea úr. Valami gond van a tolmácsolása? Az előadónk nincs itt. Kedves kollégák, Korea úr nincs itt, úgyhogy 9.30-kor szavazunk, akkor talán egy rövid szünetet tartunk. Kérem mindenki igyon egy kávét, pihenjen egy kicsit, esetleg szavazhatnak akár most is, de úgy látom, hogy vannak olyanok, akik nincsenek még itt. Úgyhogy őszintén szóval nem hosszú szavazásról van szó, Sorry for the delay, colleagues. If Mr. does appear, I'll... Elnézést, kedves kollégák, hogyha Korea úr megjelenik, akkor ő következik, de 9.30-ig nyugodtan tartson mindenki egy rövid szünetet. 9.30-kor pontosan szavazunk, hogy elmehessenek időben a kollégák csütörtökön. Köszönöm.

So, dear colleagues, we um, vote. Kedves kollégák, akkor folytassuk az ülést. És uh, azzal kezdjük, hogy uh, az első napra pont, vagy szavazni való a jogok és értékek program, Bodó. Igen, röviden szeretnék beszélni erről, befejeztük ezt a munkát, és az imancsöző volt. Úgy gondolom, hogy nincsen semmi gond azzal, hogy szavazzunk erről itt a szakbizottságban. Kaptunk egy levelet a tanácstól, ahol azt kérjük, hogy hagyjanak jóvá mindent, amelyet kitárgyaltunk. Megkaptuk ezt a levelet. Vannak fennálló kérdések, sok minden még ugye zárójelben van, de ezekről majd később kell megállapodnunk. Elnök, köszönöm szépen, akkor szavazunk, is. egy, egy egyszerű szavazás lesz a szövegről. A szavazást megnyitom. Is everyone voted? -e mindenki. Egy kicsit várok, hogy mindenkinek sikerüljön. Szavazon, kérlek Thomas ülj le is szavazzál, addig várok a szavazás lezárásával. Kérem, hogy szavazzon mindenki, egy pár másodpercig még lehet szavazni. This is worth voting for. Okay, everyone. Mindenki szavazott, lezártam a szavazást, és 31-3 arányban három tartózkodás mellett elfogadtuk. Gratulálunk a jelentés készítőjének. A következő napi rendi pont egy kicsit legyenek türelmesek, felolvasok egy rövid bevezetőt. Az eljárás ezen libe állásolás tervezettel kapcsolatban, ez elég gyorsan történt. A cél az az, ezzel sikerüljön kiterjeszteni az Európai Ügyészség kompetenciáit a határokon átnyúló terrorista büntettekre is. Ahogy ezt tudják, az EPO struktúráját 22 tagállam részletelével erősítették meg, és az EPO felel a PIF büntettekért is, tehát az Európai Unió pénzügyi érdekében büntettekért, és a cél az az, hogy 2020 végére ez már működőképes legyen a struktúra, vagy legalábbis 2021 elejére. A cél az az itt, hogy sikerüljön az EPO kiszélesíteni a határokon átnyúló terrorista tettek nyomon követésére, és ez lehetséges az Európai Unió működéséről szóló cikk 86-os cikkének értelmében. Hogyha nincsenek ezzel kapcsolatban megjegyzések, akkor szerintem rá is térhetünk a szavazásra. Egyes módosító, a szavazást megnyitom. Lezárom a szavazást. Elutasítva, kettes módosító, a szavazást megnyitom. lezárom a szavazást. Nincs itt a szavazókártyája? Nincs kártyája? Hát akkor feljegyezzük a szavazatát. Lezártam a szavazást, elutasítva. Négyes módosító, a szavazást megnyitom. Lezárom a szavazást. Hármas módosító a szavazás, megnyitom. Lezárom a szavazást. Lezártam a szavazást, ezt is elutasítottuk. Most pedig név szerint szavazunk. A végső szavazásnál a szavazást megnyitom. Lezárom a szavazást. 33 igen, 5 nem, 2 tartózkodás mellett elfogadtuk. Ez volt a vége a szavazásoknak. Köszönöm az együttműködést, kollégák! Uh, dear colleagues, um, I'm going to restart. Kedves kollégák, újra kezdjük a napi rendet. Csütörtök délelőtt van. Tudom, hogy mindenkinek mennie kell. Hát nyugodtan távozzanak, de csendben, ha lehet, hogy újra kezdhessük a napi rendet. 15-ös napi rendi pont uh, következik, a több éves pénzügyi keret. Ez csak egy beszámoló arról, hogy hol tartunk aki meg akarja hallgatni ezt, az hallgassa meg, aki nem, azt kérem távozzék. Tájékoztatót kell adnom arról, hogy mi a helyzet az MFF-fel, úgy, mint a Libe kontaktcsoport elnöke, a 2028-as MFF-fel kapcsolatban szeretnék tájékoztatni arról, hogy milyen szaturális programok vannak, ahol a Libének kompetenciája van. Ez érinti a menekültügyi és migrációs alapot, a belső biztonsági alapot, a határkezelési és vízum alapot, a periklész alapot, a jogok és értékek programot, illetve az igazságügyi programot. Mi az eljárás? Az elnökök értekezlete arról döntött, hogy minden MFF-fel kapcsolatos jelentést le kell zárni a ciklus lezárta előtt, első olvasatban kell ezt lezárni. Gondolni kell arra is, hogy csak is részleges megállapodást lehet hozni a tanácssal. Azon esetekben, ahol már volt tárgyalás a tanácssal, a tárgyaló csapat dönt arról, hogy a részleges megállapodást fel kell venni az Európai Parlament első e, olvasati megállapodásába. A LIBE esetében a Justice program, illetve a jogok és értékek program ebben a helyzetben van. Bizonyára emlékeznek rá, hogy mi támogattuk a Rights and Values program esetében a részleges megállapodást most reggel. Gratulálunk mindenkinek, akinek sikerült részleges megállapodást létrehoznia. A döntés attól is függ, hogy mi lesz majd a tanácsnál, ha részt ezek a részleges megállapodások. Van egy másolata dokumentumaik között mindenről. Ami a többi dokumentumot illeti, volt, amiket már elfogadtunk a március első, első plenárison, az EP mandátum alapján. Ezek esetében a tanácsnak nincsen még mandátum a tárgyalásokra. Megjegyzem, hogy, még nincs, hogy ha csak nincsenek technikai okok, akkor a most elfogadott, első olvasatban elfogadott szöveg lesznek a kiinduló pontok a következő eh, ciklusban. A bizottság javasolt számos dolgot a CPR esetében, és ezek kihatnak ezekre az alapokra. A tárgyalások során egyeteművé vált, hogy a DJ Home alapok bevonása az úgynevezett partnership megállapodása, partnerségi megállapodásokba nagyon fontos vitapont lesz. Az Európai Parlament szeretné erősíteni a partnerségi meghaladások rendelkezéseit, míg a tanács szeretné eh, kizárni a home alapokat az egyszerűsítés miatt ezekből a rendelkezésekből. Jelenleg az illetékes regi jelentéstevők Krél, eh, SND, illetve Novakov EPP-s eh, képviselő között és a Libe jelentés között folyik. Nem sürgős maga a döntés, valószínűleg az első a parlament elfogadja majd az EP mandátumát, és a tegyelások a választások után folytatódnak. Mi a helyzet az MFF rendelettel, illetve az MFF figures-szel? A budget szakbizottság arról tájékoztatott, hogy nincs már időben egy más, mivel a tanácsnak nincsen semmilyen terve választások előtt bármilyen álláspont elfogadására, csak majd októberben. Valószínűleg 2019 végére sikerül majd elfogadni az MFF rendeletet, így valószínűleg az egész eljárás majd csak 2020-ban fog lejárulni, és az Európai Parlament hozzájárulása is, tárgyalni akar, mielőtt hozzájárulását adna. Vagyis nem lesz semmilyen fajta nyilvánosan frissített változata a tárgyalási ö, csomagnak. Ez azt jelenti a Libe dokumentumok esetében, hogy majd csak valamikor az össze tudjuk meg, hogy mennyi pénz áll rendelkezésre a szaturális programokra, ez gond, mert ennek kihatása lesz az alapok struktúrájára, illetve a jogok és értékek programra. Kérdezem, hogy az említett három ponttal kapcsolatban bárkinek most van-e hozzá szólása. Diaz de Mera úrnak van. Köszönöm szépen az információkat, tisztelt elnök úr. Igen. Nekem van egy kis pontom, ami aggaszt engem. Az Európol az elmúlt időszakban új feladatokat, illetékességi köröket kapott. Na, rengeteg adatot kell feldolgoznia az Európolnak, és tudjuk azt is, hogy az operacionális segítségjutás is nőtt a részükről. Az Európol esetében nem elegendő az RNFF-ből elkülönített pénz. Ez azt is jelenti, hogy nem fog növekedni a költségvetés, és az Európolnak nem lesz elegendő pénz, és ezáltal kevesebb operációnál és segítséget tud nyújtani a tagállamoknak. Úgy gondolom, hogy ez a költségvetés így nem elfogadható, és remélem, hogy a következő parlament majd a tárgyalások tükrében az MFF esetében ezt majd módosítja. Aztán az új keretben 5-ről 7-re a költségvetési sorok száma lesz egy új struktúra is, ami miatt nem lehet majd átcsoportosítani eszközöket a belügyi és igazságügyi ügynökségnek. Ez nem igaz a jelenlegi keretre. A múltban fel lehetett használni a nem felhasznált, például Frontex költségvetés más célokra. 1,1 milliárdot szánnak a biztonságra, Európolra és másokra. 2000 25-28 237 milliót adnak az Európolnak. De ez viszont nem elegendő. A bizottság javaslata nagymértékű csökkentést jelentene 127 milliót szállnak 2021-ben, pedig most a költségvetésük 138 eh, millió euró, tehát látható, hogy itt 11-12 millió euróval kevesebb lesz, és gondolni kell arra, hogy itt igazából az európai állampolgárok biztonságáról van szó. Köszönöm szépen, Diaz de Mera úr, támogatom mindazt, amit elmondott, de ezek a pontok megjelentek a bel- és igazsági tanácsüléseken is az elmúltban. Nem csak arra van szó, hogy több pénzt akarunk kérni itt. Egyértelmű nyomás van az Európólon, hiszen sokkal több feladatuk van, amiket az intézmények róttak rájuk, és nem kapnak megfelelő támogatást az elfeladatok elvégzésére. Amit elmondott, azt tényleg én támogatni tudom. Köszönöm szépen. Szipel asszony, majd Holmájer asszony. Köszönöm szépen, elnök úr, és csak egy dolgot szeretnék hozzátenni ahhoz, amit Diaz de Mera elmondott. Nem csak a tárgyalásokkal van gond a következő költségvetésről, hanem azt is látjuk, hogy a tagállamaink egyre több követelményt támasztanak az Európai Unióval, az ünnösségekkel kapcsolatban, ami elvben rendben van, én ezt támogatom, de a tagállamok nem adnak ehhez megfelelő pénzt, amire szükség lenne, és ez nem csak a libe kompetenciák kapcsán gond, hanem más területeken is. Amikor plusz feladatok érkeznek, viszont nincs ehhez plusz pénz. Tudjuk, hogy jön a Brexit, és bocsánat, hogy még egyszer erről beszélek, de ez is majd kiskaput fog jelenteni a, az Európai Unió jövőbeli finanszírozása szempontjából. Tehát egy dolgot tehetünk, arra van szükség, hogy beszéljünk arról, hogy friss pénz kell, mert különben mindig arról kell majd döntenünk, hogy hol csökkensünk, és ezáltal ez kihat majd az állampolgáraink érdekére is, és itt van még a belső vita és a költségvetésről, és úgy gondolom, hogy tényleg vitáznunk kell arról, hogy hogyan tudunk még több pénzt szerezni az európai költségvetésnek, hogy sikerüljön minden olyan feladatot teljesítenünk, amit elvárnak tőlünk az állampolgárok. Elnök, egyetértek ezzel, és érdekes, hogy Diaz de Mera úr és emlékeztet erre, hogy milyen sok mindent várnak el az Európollal kapcsolatban, a igazságos és belügyi együttműködés kapcsán. Az Európol nem egy, ünn, nem egy nagy ünnökség, és hogyha lenne elegendő költségvetés eh, a feladatokra, akkor is eh, az Európai, Európol igazgatója tényleg úgy véli, most, hogy nem tudják teljesíteni ezeket a feladatokat. Holmájer asszony. Elnök úr, kedves kollégák, nyomatékosan támogattam mindezt, amit Diaz de Mera kolléga elmondott. Teljesen megalapozott az, amit elmondott. A terrorizmus külön szabadsággal arról döntöttünk a plenárison, hogy az információ cserét szeretnénk felgyorsítani. Az Európol a régi rendszerével nem képes arra, hogy megfeleljen ezen követelményeknek, amiket mi az Európallal szemben támasztottunk és a költségvetésben 2020-ban nem, nincs az benne, hogy egyáltalán létre tudják hozni a számítógépes rendszert, aztán még itt vannak, itt kellene még plusz pénz. Ha már adunk feladatot az ügynökségnek, egy olyan ügynökségnek, amely emberek életéről is dönt akár, akkor úgy gondolom, hogy ahhoz pénz kell, megfelelő finanszírozás kell ehhez nem több száz millióról beszélünk, hanem évente max. 10-20 millióról beszélünk pluszban, tehát nem arról van szó, hogy ezáltal majd teljes mértékben kikerülne az irányítás alól az Európai Unió költségvetésre. Arra is rámutatnék, hogy az EPO-nál is hasonló a gond, az Eurojustnál is állandó az alulfinanszírozás, és aztán csodálkozunk, hogyha a tagállamok közötti uh, együttműködés nem ideális. Úgy gondolom, hogy a parlament megügyelnie kell arra, hogy mindhárom ügynökség, akik ezen a területen dolgoznak, megfelelő támogatást kapjanak, nem túlzott összegeket, de csak annyit, hogy el tudják látni a feladataikat. Again, I mean, again, a really good contribution because... Köszönöm szépen. Jó lenne, hogyha minden kolléga belegondolna abba, hogy a Eurojustos kollégák milyen komolyan dolgoznak, hogy milyen kapcsolatban állnak velünk. Igaz, hogy kevés emberről van szó, ugyanakkor a hozzáadott érték óriási. A Eurojust minden, amit elvégez, minden munka, amit elvégez, amit az ügyészek elvégeznek, az óriási hozzáadott érték, és ez rendkívül fontos. Tehát egy kicsi intézmény, néhány ember óriási hozzájárulásáról, óriási hozzáadott értékéről van szó, úgyhogy a Eurojust mindenképpen jó példa az együttműködésre. Tehát a Eurojust, Europol problémája valódi és nagyon szomorú probléma, mindenképpen meg kell oldanunk ezt a helyzetet. Három esetben is elmondtuk már a véleményünket, hogy segíteni tudjunk, de hát eléggé aggasztó a helyzet. Mindkét ügynökség igazgatójával felvettük a kapcsolatot. Reméljük, hogy tisztázódik a helyzet. Van egyéb hozzászólás bármilyen aspektusban ehhez a költségvetési kérdéshez? Én úgy gondolom, hogy a kollégák végig részt vettek a munkában, tehát volt lehetőségük elmondani a véleményüket, de Zserár, tessék! Elnök úr, csak nagyon röviden maximálisan támogatom mindazt, ami eddig elhangzott, amit ön is elmondott, és amit a kollégák is elmondtak. Természetesen lehetőséget kell biztosítanunk az ügynökségeknek arra, hogy ellássák azt a feladatot, amit rájuk rót a parlament és a tanács. Tehát maximálisan támogatom azt, hogy a költségvetésüket emelni tudjuk, annak érdekében, hogy tényleg korrekt módon végre tudják hajtani a rájuk bízott feladatköröket. Köszönöm. Köszönöm szépen, Gerard. Úgy gondolom, hogy ez jó lezárása a mi elkötelezettségünkről folytatott vitának. Holmájer asszony is elmondta már, hogy egy tényleg biztos alapokon álló epót kell létrehoznunk, ugyanis az elvárásaink nagyon nagyok az ügynökségek irányába. now go to um, we go to our study. Akkor lépjünk tovább. A 11-es napi rendi pont következik. Úgy gondolom, hogy a félretájékoztatás és a propaganda kérdése rendkívül időszerű kérdés, ugye itt a fake newsról, az álhírekről, a félretájékoztatásról van szó, amelyek a közvéleményt rendkívüli módon befolyásolják. Különösen fontos ez a választási időszakban és a kampány időszakban, akár a Facebook, akár egyéb más aspektusok kapcsán. A szakpolitikai osztály készítetett el egy tanulmányt, Bájer asszony fogja ezt bemutatni nekünk. 15 percet kap ennek a tanulmánynak a bemutatására. Remélem, hogy a kollégák érdekesnek találják majd ezt. Köszönöm. Köszönöm szépen, hogy itt lehetek, köszönöm a meghívást, nagy megtiszteltetés számomra, hogy bemutathatom ezt a tanulmányt. Tulajdonképpen arról van szó, hogy a félretájékoztatás és a propaganda milyen módon befolyásolja a jogállamiság működését az EU-ban, valamint annak tagállamain belül. Hat remek szakértő készítette el ezt a tanulmányt, és további három hozzájárulást is kaptunk. Utána ezt két külső szakértő ellenőrizte és átolvasta. Tehát tulajdonképpen kimondhatom, hogy egy rendkívül mélyre ható értékes tanulmányról van szó, azt hiszem, hogy ez a tanulmány tényleg minden lehetséges forrást felhasznált. Mivel nemzetközi érdekeltségre tett szert ez a téma, ezért nagyon sok tanulmányt olvashatunk már ebben a tekintetben. Magában a dokumentumban látható a metodológia, az eljárás, amivel dolgoztunk, ezt most nem is fogom itt bemutatni, inkább a tanulmány főbb fejezeteit és következtetéseit fogom feltárni önök előtt. Tehát miről is szól ez a tanulmány? Tulajdonképpen arról szól, hogy először is mit értünk félretájékoztatás és propaganda alatt, hogy mik ennek az al változatai, hogy hogyan működhetnek kampányok, félretájékoztatási kampányok, és hogy ezek milyen negatív hatásokkal járnak egy demokratikus társadalom működésében. Ezután megnéztük azt, hogy ennek a megváltozott média környezetnek tulajdonképpen mik az okai, hogy hogyan működnek ezek a társadalmakban, illetve hogy a demokratikus folyamatokat, a jogállamiságot és az emberi jogokat milyen módon befolyásolják ezek az Európai Uniós tagállamokban. Megnéztük az erre vonatkozó jogszabályokat, a jogi kereteket, illetve hogy hogyan használhatóak fel a jelenlegi jogszabályok a félretájékoztatás megállítására. Megnéztük azt is, hogy az elmúlt években milyen új szabályok születtek, illetve hogy ezek mennyire hatékonyak vajon. Ezen kívül megnéztük azt is, hogy hogyan lehet megállítani a félretájékoztatást, hogy hogyan lehet megfelelően elrettentő szabályokat hozni, És akkor most nézzük magát a tanulmányt. Tehát tulajdonképpen itt demokratikus országokról beszélünk, és az internetes világban a demokratikus kommunikáció megváltozott. Először mondhatjuk azt, hogy befogadóbbá, inkluzívabbá vált a tájékoztatás, hiszen mindenki hozzáférhetett az információhoz, nem voltak kapuőrök, nem voltak akadályok, pénzügyi vagy oktatással kapcsolatos, iskolai végzettséggel kapcsolatos akadályok, sőt, sok esetben még tulajdonképpen olvasni sem kell ahhoz, hogy az ember információhoz jusson hozzá az interneten. Viszont sok esetben nem valódi tájékoztatást, hanem félretájékoztatást találunk az interneten, és megvizsgáltuk azt is, hogy ez milyen módokon történhet meg hogyan jut el ez a társadalom különböző rétegeihez, és hogy hogyan lehet az interneten egyáltalán hatékonyan közvetíteni a tájékoztatást. Sok esetben megjelentek olyan buborékok, amelyek tulajdonképpen a félretájékoztatást és a polarizációt szolgálták. Mindezek a faktorok ugye összeadódnak, egymást erősítik, és egy egészen új közszférát hoztak létre, amely ugyan participatívabb, mint azelőtt, ugyanakkor nagyon sok üzleti jellegű vagy félretájékoztatás célzó információ is fénysebességgel terjed az interneten. És sok esetben ezek az információk könnyebben és gyorsabban hozzáférhetőek, mint maga a hagyományos tájékoztatás. Az is lehet az egyik politikai célunk, hogy ezt az űrt betöltsük, vagy megszüntessük. Hogyha megnézzük, hogy mennyire hatékonyak ezek a félretájékoztatási kampányok, akkor látnunk kell, hogy mennyire plurális az egész média rendszer. Ugyanis a nem plurális média rendszerek könnyen propaganda kampányok áldozataivá válhatnak, mivel nincsenek alternatív információforrások, hogy az olvasók valóban utána nézhessenek annak, hogy az információ, amit kapnak, valódi-e, vagy nem, vagy valós-e, vagy sem. Vannak olyan esetek, amikor kisebb médiák vagy magánszemélyek egy-egy hamis információt közölnek, ez egészen más, mint amikor tényleg vállalati vagy vállalkozás szintjén hatalmas és jól pénzelt félretájékoztatási óriás kampányok indulnak el. Hogyha megnézzük, hogy az alapvető jogokat ez hogyan befolyásolja, akkor azt látjuk, hogy ez kihatása van a demokrácia működésére, illetve az emberi jogokra, sőt az emberi méltóságra. Az emberi méltóság igazából az összes emberi jog alapja, a magánéletvédelmének az alapja és a szólás szabadság alapja. Sok esetben a mesterséges intelligencia is belép a képbe, ugyanis az emberek azt hiszik, hogy valós emberekkel kommunikálnak az interneten, közben pedig nem olyan mesterséges intelligenciákkal kommunikálnak, amelyek pontosan, hogy kihasználják a felhasználó személy félelmeit és kitettségét. Felmerül a probléma a magánélet és a személyekre vonatkozó adatok védelmével kapcsolatában is, védelmével kapcsolatban is, ugyanis ennek a fajta internetes oldalnak nagyon sok esetben az a célja, hogy kihasználja azokat az embereket, akik nyitottak az adott információra. A közösségi médiában ugye azonnal reagálnak minden egyes megjelent információra, hírre, és a személyre szabott targetelést már tényleg maximális szintre fejlesztették, függetlenül attól, hogy valamilyen eladásról vagy reklámkampányról legyen szó. A felhasználók természetesen rettenetesen kitettek, és a személyes adataikkal is visszaélhetnek. Az adatvédelmen túl a mikro célzottság a microtargeting megakadályozza azt is, hogy az emberek valóban tájékozódjanak, és megalapozott döntéseket hozzanak, például mondjuk az európai parlamenti választásokon. Tehát egyrészt sérülnek azok az emberek, akik megkapják ezeket az üzeneteket, ugyanakkor sérülnek azok is, akik nem férnek hozzá ehhez az üzenethez, mert lemaradnak egy bizonyos tájékoztatás típusról. A politikai pártok így kiválaszthatják a politikai üzenetüket, és bizonyos csoportokat megcélozhatnak különböző információkkal, és azt is megtehetik, hogy egy azonos politikai párt különböző csoportoknak különböző információt, propagandát juttat el, ezek akár egymásnak ellentmondóak is lehetnek. A harmadik aggályunk pedig az információhoz való jog, illetve a szólás szabadsága önmagában véve nem illegális akármilyen információt is közölni, de hogyha vannak például olyan internetes honlapok, amelyek nagy részben vagy csak és kizárólag hamis híreket és félretájékoztatást publikálnak, akkor ez mégiscsak sérti a sajtó szabadságát és a szólás szabadságát, valamint az információ információhoz való hozzáférés jogát, ugyanis az információhoz való hozzáférés joga alapvető emberi jog, mindenkinek hozzá kell férnie a megfelelő információhoz annak érdekében, hogy valóban el tudja dönteni, hogy egy szavazáskor kire szavaz. Az alapvető jogok, a demokrácia és a jogállamiság elválaszthatatlan egymástól, egymástól függő, egyfajta háromszögrendszert alkot hogyha valamelyik sérül, akkor az egész rendszer sérül. Mint ahogy az előző példában elmondtam, hogyha az információhoz való jog sérül egy társadalomban, akkor az emberek nem tudnak megfelelő adatokra alapozott döntést hozni, nem tudnak megfelelőképpen részt venni a választásokon, és akkor ez már is sérti a demokráciát hogyha az Európai Unió egy tagállamában vagy alapjogok sérülnek, vagy a jogállamiság sérül, akkor az igenis kihatással van az egész Európai Unióra. Ugyanis az adott tagállam állampolgárai nem csak az adott tagállam állampolgárai, hanem európai polgárok is. Hogyha egy tagállamban az európai parlamenti választásokat nem tudják megfelelőképpen lefolytatni, mert mondjuk manipulálják ezt az országot, vagy félretájékoztatják ennek az országnak a választóit, akkor ez az egész Európai Unióra nagyon komoly kihatással van. Itt látható, hogy a demokratikus eljárások manipulációja hova vezethet. Tulajdonképpen ezen akár demokráciák bukhatnak meg, és láthatjuk ebben a táblázatban azt is, hogy mit lehet tenni. Az egyik oldal, a bal oldal, a függőleges oszlop magát a demokratikus eljárást mutatja, tehát az alapjogok védelmét és a jogállamiság érvényesülését. És itt látod, hogy mi történik, hogyha ezt betartják, alul pedig az látható, hogy mi történik, hogyha ezt manipulálják. Tehát most vízszintesen gondolkodunk. Hogyha a demokrácia működik, akkor a felső sor érvényesül, hogyha nem, akkor az alsó sor érvényesül. Felállítottunk bizonyos menetrendeket. Az első forgatókönyvünk mondjuk így, az az A, amikor minden jól működik, a B az, amikor a demokrácia képes megvédeni magát, de a demokrácia végül elbukik, mert valamilyen autoriter hatalom nyeri meg a választásokat, tehát tulajdonképpen így a demokrácia sérül, és ez az autoriter hatalom megbuktatja a demokráciát. Ebben az esetben az Európai Uniónak monitoroznia kell, hogy mi történik ebben az országban. A C pontban mondjuk a választókerületek átszabdalásával manipulálják a demokratikus választás eredményét, de a demokrácia ennek ellenére megmarad. Tehát a manipulálás és a csalás ellenére nem bukik meg a demokrácia. Ebben az esetben az Európai Uniónak meg kell vizsgálnia, hogy mennyire komolyak voltak ezek a visszaélések, mondjuk a választókerületekkel való visszaélések, és hogy az Európai Unió értékeit meg lehet-e tartani, vagy megtartották-e, vagy sem. És a D forgatókönyv az az eset, amikor el kell indítani az Európai Unió működéséről szóló szerződés második cikkének értékeinek a védelmét, ez ugyanis az a forgatókönyv, amikor manipulálják a demokratikus eljárásokat, és meg is dől a demokrácia. Ez tehát a D forgatókönyv. Most nézzük az ajánlásainkat. Az ajánlásainkat két nagy fenyegetettség köré állítottuk fel. Az egyik a demokrácia ellenálló képességének növelése, a másik pedig a médiapolitika. Nézzük az elsőt, a demokrácia ellenálló képességének növelését. A tanulmányban pontosan eh, leírjuk, hogy mit értünk a demokrácia ellenálló képességéről, képessége alatt, és eh, itt minden információ megtalálható arról, hogy milyen történelmi okai lehetnek a demokrácia sérülésének, és eh, kimondjuk azt is, hogy egyensúlyt kell teremteni a szabadságok korlátozása, illetve az antidemokratikus erőkkel szembeni ellenállás között. Tehát minden egyes ilyen érv megtalálható a tanulmányunkban. Itt tulajdonképpen az óvatosság alapelvéről van szó, ez egy preventív fellépés, annak érdekében, hogy a demokrácia ne sérülhessen, de amennyiben a demokráciát megdöntik, akkor már nagyon nehéz ezt demokratikus eszközökkel megvédeni és visszaállítani. Itt láthatóak tehát az alpontok a demokrácia ellenálló képességének kapcsán. Négy pontot szeretnék elmondani, négy fontos ajánlást, amit, ami önök számára is fontos a parlamenti választások kapcsán hosszú távon fontos, hogy szigorú és platformfüggetlen szabályokat állapítsunk meg, fontos, hogy növeljük az átláthatóságot, illetve hogy a tagállamok között harmonizált szabályok jöjjenek létre. A reklámozás és a kampányfinanszírozás kapcsán fontos, hogy egyértelműbb és átláthatóbb szabályok legyenek, ugyanis a kampány finanszírozásnál nagyon komoly korrupciós problémák merülnek fel minden egyes demokráciában. A következő fontos pont a GDPR. Itt nagyon sok szempontból előreléptünk, de még azért van tennivalónk az internetes adatvédelem nagyon fontos, beszélnünk kell a közösségi oldalakról, a szociális médiákról, és fontos, hogy felhasználó barátabbá váljanak mindezek a rendszerek, ugyanis a GDPR jelenlegi alkalmazása oda vezet, hogy percenként bele kell egyeznünk valamibe, és az emberek egyszerűen belefáradnak abba, hogy állandóan a hozzájárulásokat adják egy internet, internetes oldalakon. Fontos lenne, hogy egyetlen európai polgárt se zárjunk ki abból, hogy megfelelő információhoz jusson az Európai Unió működésével kapcsolatban, a választásokkal kapcsolatban, és hogy senki se legyen a félretájékoztatás áldozata. Fontos, hogy mindezeket szigorúan ellenőrizzék az Európai Uniós intézmények, tehát hogy ne helyi ellenőrzés legyen. Ezen kívül a továbbképzés is rendkívül fontos, fontos az is, hogy elérjünk azokhoz a társadalmi csoportokhoz, amelyek nehezen elérhetőek. A médiákkal kapcsolatos hozzáférhetőség szintén rendkívül fontos az, hogy mindenki ezekhez hozzáférhessen, és ezeket megfelelőképpen tudja használni. A következtetések második csoportja a média politikákkal foglalkozik, itt pilléreket állítottunk fel. Keressük a megfelelő diát. A következőt kérném, ez az, erről szeretnék most beszélni. Tehát vissza kell állítani azt, hogy az emberek bízzanak a médiákban, ez az első fontos pillér. Tehát a médiáknak valóban az embereket kell szolgálniuk, és olyan információt kell közölniük, ami mindenki számára megfelelő, meg kell állítanunk a félretájékoztatást és a propaganda terjesztését. Ez különösen fontos a közmédiák esetében egy köztájékoztatási csatornának nem az éppen kormányon vagy éppen hatalmon lévő kormányt kell szolgálnia, hanem a megfelelő tájékoztatás, mint ahogy azt az EUMS 86.2-es cikke is kimondja. Fontos, hogy állandó ellenőrzésnek vegyük, vessük alá a médiapluralizmust és a médiák szabadságát minden egyes Európai Uniós tagállamban. Fontos, hogy legyen egy jogállamisági rendszer, és ehhez egy sürgősségi jelzőrendszer is kell, hogy kapcsolódjon. Tulajdonképpen az lenne a legfontosabb, hogy legyen egy olyan platform, ahol mindenki elmondhatja a véleményét, és hogy a hatalmon lévő kormányok ne tudják befolyásolni, hogy hogyan működik a teljes média kommunikáció architektúrája. Tehát meg kell változtatnunk a jelenlegi rendszert, és nem szeretnék itt most egy rendkívül hosszú listát felsorolni az ajánlások kapcsán a platformok üzemeltetőinek esetében, úgy gondolom, hogy a kettes pont a legfontosabb. A lényeges platformoknak mindenképpen ideológiai szempontból semlegesnek kell lenniük, és nem diszkriminálhatnak sem felhasználókat, sem pedig tartalmakat politikai szűrők alapján. És most az előadásom képpen szeretném elmondani, hogy rengeteg ajánlás található ebben a tanulmányban. Mindenkit arra ösztönöznék, hogy ezeket mind olvassa el, de azért szeretnék kiemelni három rendkívül fontos ajánlást, amely hosszú távon teljes mértékben átírhatja az egész játékot. Az első a demokrácia állóképességének növelése. Ez rendkívül fontos a populista autokráciák megállítására. A második pont a személyes adatok védelme, amelynél oda kell figyelnünk a különböző jövőbeli technológiákra, ugyanis, hogyha most nem figyelünk oda, akkor a felhasználók adataival egyre jobban vissza fognak élni az új technológiai lehetőségek kapcsán. A harmadik fontos pont pedig a politikai kampányok reformja, amennyiben tényleg demokráciában szeretnénk élni, akkor fontos, hogy a politikai kampányok szabályait átírjuk. Az Európai Unió sokkal alkalmasabb erre, mint a nemzeti kormányok. Először is a kampányfinanszírozást kell tisztává és átláthatóvá tenni, másrészt pedig etikus és méltányos kampánykommunikációt kellene kidolgozni. Itt talán egy önszabályozó rendszert kellene megvalósítani a politikai felek között, amely természetesen minden egyes választópolgár javát szolgálná. Itt tehát a, a megfelelő szociális oktatás is rendkívül fontos szerepet kap. Köszönöm szépen. Nagyon köszönöm eh, az elvégzett munkát, mert hát rendkívül fontos aktuális kérdés ez. Köszönhet azoknak a képviselőknek, akik itt maradtak és meghallgattak minket. A koordinátorok kérték ezt a témát, úgyhogy remélem, hogy valamilyen módon hasznosnak találták a kollégák. Van-e kérdés, hogy megjegyzés? Barbara Spinelli, tessék. Nagyon köszönöm ezt a beszámolót, és a tanulmány elkészítését is. Még mindent nem olvastam ugyan el, de ahhoz eleget olvastam, hogy elmondhassam, hogy nagyon sok érdekes ajánlást található benne. Csak egy-két dolgot szeretnék kiemelni, és egy-két aggályt megfogalmazni, vagy kétséget. Én előadó voltam a médiák szabadsága témában, és A félretájékoztatással kapcsolatos, az online félretájékoztatással kapcsolatos figyelemfelhívás nagyon-nagyon fontos téma, teljesen jogos felvetés. A, az, infor, az online információ virtuális jellegénél fogva, és a mikro célzott információ sajátossága miatt. De sajnos ez a mainstream újságok esetében is létezik, és sokkal előr, erőteljesebben, csak azért, hogy pontosan fogalmazza. Mivel újságíró is voltam, emlékszem arra a motóra, amit az Economist az 50-es években jelentetett meg az Economistben, ez az volt, hogy simplify and exaggerate. Tehát egyszerűsítsünk, és túlzásokat alkalmazzunk. Tehát amikor a túlzásról van szó, az online hírek esetében, az online újságírásban, ne felejtsük el, hogy ez már az Economistnál is létezett. A második dolog, amit el szeretnék mondani, alapvetően a négyes fejezetre vonatkozik a jelentésben. A Németországban, Franciaországban, Olaszországban elfogadott intézkedésekre, amely az online tartalmakat illeti. Úgy gondolom, ezek az intézkedések túlzottak, aránytalanok mindezen országokban, téves, az állam ellenőrző szerepének megerősítése. Úgyhogy a saját ö, megoldásokra szeretnék inkább koncentrálni. Ami az Európai Bizottság külszolgálatának task force-ját illeti, az, hogyha Oroszországra koncentrálnak, kizárólag túlzásnak tartom teljes mértékben. Azért is, mert nyilván fennáll az a veszély, hogy kívülről irányul ez az Európai Unióra, de ha például a Brexithez, vagy az amerikai, francia, olasz vállalatásokhoz kapcsoljuk, ahol azt mondjuk, hogy orosz befolyásnak köszönhető az eredmény, hát nem tudom, mert a Brexitre esetleg az angolok többsége szavazott, az amerikaiak többsége Trumpra. Tehát nem tudom, hogy összekeverednek-e, nem keverednek-e össze a valós és az elképzelt bűnök. Főleg, amikor a szándékos rossz hírkeltésről van szó, ezt szerintem büntetni kellene. De ezekre kitértem egyébként a saját jelentésemben is, és ennyit szerettem volna elmondani. Most köszönöm szépen. Elnök. Barbara, a jelentésedben nagyon sok dologra próbált kitérni ezek közül, de olyan nehéz terület ez. Az egyikre szeretnék csak kitérni, mielőtt még a többi kollégának is szót adnék, arra a perspektívára utalnék, amelyről ön is utalt. Thank van egy csomó online termék, ami az elmúlt 25 év tevékenységének eredménye. Barbara Spinelli is említette a Brexit vonatkozásában a célzott fellépést egyes intézmények részéről, a MEDOC, az Associated Press ez a megközelítés a médiák tulajdoni ö, helyzetétre is vonatkozik? Vagy ön úgy gondolja, hogy ö, az írott anyag még mindig nagyon nagy ö, erővel bír, ö, és mi csak az online termékekre koncentrálunk, ö, hogy ö, ez még mindig nagyon sokakat befolyásol a politikai életben is. Ö, tehát tényleg úgy tűnik, mintha elefánt lenne a porcelánboltban, ugye beszélünk a Facebookról és egyéb online termékekről. Tehát csak azt szerettem volna tudni, hogy a tudó, tudományos élet hogyan közelíti meg ezt a kérdést, ezt a kapacitást. Például tegnap, amikor egy miniszterelnök nyilatkozik, és aztán ezt a nyilatkozatot megismétlik egyes ilyen tömegek által olvasott termékekben. Vagy ez csak a nyugati médiákra jellemző, ahol koncentrálják a tulajdoni viszonyokat? Na, minden esetre sajnos nem hallottuk a hozzászólást. Válasz, igen, aminek van online terméke hát ugye ezek a legnagyobbak a világon, de óriási befolyásuk van. Ez csak egy érdekes felvetés, tehát a tulajdoni kérdések, hogy aztán Judith Sargentini, tessék. Nagyon köszönöm. Egy kicsit elméleti maradt ez a dolog. Nem tudom, hogy lehetne itt egy kicsit ö, ö, példákkal is élni, hogy hogyan erre jutottak erre a következtetésre. És tudom, hogy Budapestről érkezett, úgyhogy talán egy-két magyar példával is élhetne. Aztán ott van a mikrocélzás. Beszélt a politikusokról, mivel jönnek az európai választások is. Úgyhogy el tudnám mondani, hogy végül is úgykor hol van a választó vonal. Mert a közösségi oldalak ugye megmaradnak, különböző üzeneteket közvetítenek különböző csoportoknak. Nos, ön szerint mikor lépnek át egy bizonyos határt? Köszönöm. Elnök, köszönöm. Birgit. Thank you very much. I would like to start... Köszönöm szépen. Egy általános megjegyzéssel kezdeném. Amikor arról beszélt, hogy az adatvédelmet és a magánéletet jobban kell szabályozni egy olyan világban, amikor gyakorlatilag majdnem minden digitális formában van jelen. Itt elég nagy a probléma, mert a jelenlegi helyzetben, amikor például a GDPR-ról, az e-privacy-ről és egyéb törvényekről beszélünk, akkor állandóan azt halljuk néha politikusoktól gyakorta az ipari ágazatból, hogy most már kezdjük túl szabályozni mindezt. De amikor arról beszélünk, hogy az alapjogokat kell védeni, a szabad választásokat, és mindazt, amiről ön beszélt, mm, szerintem nem túlszabályozunk, hanem egyszerűen le vagyunk maradva a szabályozással bizonyos területeken. Ezen kívül a médiák szabadságáról is szeretnék szólni. A média társadalmainkban olyan terület, amely attól függ, hogy mit tesz, jó vagy rossz hatással van, mint mindig is. Aztán van egy olyan probléma is, hogy az újságírók megfelelő képzéssel kell, hogy rendelkezzenek, jól jegyenek felszerelve, de ma már egyre inkább több az olyan újságíró, aki nem föltétlenül megfelelő képzettséggel rendelkezik. A médiákban pedig biztosítanunk kellene, hogy olyanok foglalkozzanak ezzel, akik tudják, hogy milyen szabályokat kell betartani, és azt gondolom, hogy az egyik különbség az, hogy a régi módi világban, amikor a nyomtatott média rossz információt szolgáltatott, akkor azok, akik elolvasták és reagálhattak, nagyon kevesen voltak. A digitális világban most már egész más a helyzet, mert a régi módi újságok a digitális világban is léteznek, és a hatás egészen más. Ami a célzást illeti, igen, a probléma fennáll, a gond nem az, hogy azt mondjuk, hogy önmagában ez jó vagy rossz dolog, úgy gondolom, a politikai pártok mindig is eljártak így, csak különböző eszközöket használtak, hogy egyes csoportokhoz eljussanak. A probléma az, hogy hogyan tudjuk ellenőrizni azt, hogy ki keresi meg az embereket, milyen céllal. És tényleg hálás vagyok a magyarázatokért, definíciókért, ami a félretájakoztatást, a rossz információt illeti, mert fontos, hogy tudjuk, hogy miről beszélünk, ahhoz, hogy aztán a megoldást is megtaláljuk. Mindazonáltal a kérdésem a következő. A digitális világban és amikor mi magunk is még mindig régi módi, módon gondolkodunk, mi volna a legjobb megoldás? Hogy tudjuk kideríteni azt, hogy mi a rossz információ, mi a félretájékoztatás? Hogyan lehet reagálni erre? Azon túl, hogy a mikro célzott fellépést alkalmazunk. Mi lehetne az ellentétes üzenet? Végül pedig, amikor a demokrácia megerősítéséről, a vita megerősítéséről beszél, hogy lényegi dolgokról lehessen vitatkozni, mert ugye nagyon sok cím a Twitteren megjelenik, és aztán egy csomó minden nem is igaz. Tehát a digitalizált világban mit kell tennünk az demokrácia megerősítése érdekében? Ez tulajdonképpen azt is jelenti, hogy több valós vitára, valós, fizikai környezetben lefolytatott emberek jelenlétében kellene ezt a vitát lefolytatni, hogy a különböző érvekre azonnal reagálhassanak. És itt az állami hatóságok, politikai pártok és mindenki más még bizony kell, hogy törje a fejét, hogy hogyan tudjuk megerősíteni, megérteni a demokráciát, és hogyan tudjuk a dialógust lefolytatni a különböző módokon ennek érdekében. Ki lehet ezt egészíteni talán a legjobb gyakorlattal. Nem tudom, hogy ez benne van-e a tanulmányban, mert mindent nem tudtam elolvasni, de hogyha még valamivel ki lehetne esetleg egészíteni, ez biztos segítene. Köszönöm. Elnök, köszönöm szépen. Nagyon fontos tanulmány ez, nagyon fontos témában esetleg kérem válaszoljon esetleg a konkrét kérdésekre most. Köszönöm. Tessék. Nagyon köszönöm ezeket a rendkívül érdekes kérdéseket. Nagyon örülök nekik, mert azt látom, hogy az ajánlásokkal, az anyaggal jó irányba haladunk. Ami a figyelemfelhívást, az újdonságot illeti ezen jelenség kapcsán, illetve hogy azok, az-e, én azt gondolom, hogy a mi dokumentumunk nem egyszerűsíti le ezt a kérdést, mert tényleg nagyon összetett dologról van szó. Nyilván ez az információ, vagy a rossz információ, a félretájékoztatás rendkívül régi dolog. Akár az ókorba is visszanyúlik Temisztokleshez, a római birodalomból. Tehát létezett ez már akkor is, de úgy gondolom az elmúlt egy-két év során már különböző szinteket ért el, és tényleg befolyásolta a társadalmakat. Bár tudományosan nem lehet bebizonyítani ennek a hatását, nem tudunk laboratóriumi körülmények között tesztelni, de például az amerikai választások során az eredmény tényleg az oroszok befolyásának volt köszönhető, de nem tudjuk bebizonyítani. Aztán van egy másik dolog is. Lehet, hogy ez az egész jelenség csak rövid távú. Készültek olyan tudományok is, amelyek azt bizonyítják, hogy az idősebbek hétszer annyi ö, féle tájékoztatással rendelkeznek, mint a fiatalok. Tehát talán a fiatalok ö, jobban fel vannak vértezve ezek ellen. Talán azért, mert már a digitális világba születtek. A társadalomnak azonban talán nem föltétlenül kell már ennyire ö, odafigyelni erre. Én azt gondolom, a strukturális kérdésekre koncentráltunk az új média környezetben, illetve a demokráciáinkban, amelyekkel talán foglalkozni kellene. Ezen kívül amelyek a kihívások a demokráciákban, a Brexit kérdés. Ezzel is foglalkoztunk talán a tanulmányunkban, hogy egy csomó ember milyen csalódott volt, akik most aktívak lettek, és ez tényleg valós csalódottság, ha a politikai elit nem foglalkozik az embereknek a csalódottságával, frusztrációjával, akiknek most már a, a közösségi médiák segítségével sikerül összefogniuk. Azt gondolom, hogy a közösségi médiák jelentősen befolyásolták a struktúrát. Most visszamegyek egészen Habermasék, amikor itt az állami szféráról beszélek, a közösségi oldalak jelentősen megváltoztatták ennek struktúráját, mert minden átláthatóbbá vált, például a politikai folyamatokra is gondolok itt, amelyek sokkal átláthatóbbak, úgy tűnik közelebb kerültek az emberekhez, azonban az átlagember nem tudja még befolyásolni. Az átlagember úgy tűnik, hogy fel van bértezve arra, hogy a szociális mm, eszmecserében részt vegyen, de ezt még ugyan nem tudták elérni a populista politikusok pedig óriási változást ígérve rendkívül sikeresek lehetnek ilyen üzenetek közvetítésével. Nos, ami a német és olasz szabályozást illeti, nem hatékonyak, ebben egyetértünk, főleg a német szabályozás, mert konkrétan bűncselekménynek minősít bizonyos beszédeket a második világháború óta került ez be a német törvénykönyvbe, de azzal nem foglalkozik, hogy mi van akkor, hogyha valaki ö, félreinformál. Úgyhogy mi próbálkoztunk egy olyan ajánlással, hogy milyen helyzet teremtődne, ha bűncselekménynek minősülne. Tehát még mindig védjük a szólásszabadságot, tehát nem lehet bizonyos tartalmakat betiltani, bizonyos beszédeket a tartalom miatt, de esetleg a mikrocélzás, megcélzott közösségek esetén. Például ami a kereskedelmi reklámokat illeti, nagyon jó módszer ez, Aztán ott van a politikai reklámok köre, ott is megtalálható lehet. Vannak bizonyos elvek, amelyeket esetleg követni kellene. A GDPR 22-es cikkéről van szó, az általános adatvédelmről van szó. A politikai reklámozás keretén belül a mikroközösségek megcélzása, illetve a 22-es cikk értelmezése, amely az automatizált döntéshozósról szól, olyanokról, akik jelentősen befolyásolják az emberek életkörülményeit. Ez a szabály bizonyos védelmet is kell, hogy biztosítson az adatok terén, és önkéntes ö, fellépést. Ebben az esetben nem tiltokozhatunk. De ha nem így van, akkor ez nem elfogadható. A másik dolog az átláthatóság, a felhasználókra gondolok itt, akik hozzáférhetnek azon reklámok csomagokhoz, amelyet nekik küldenek. Hogy melyik politikai párt fizeti ezt, miért nekik küldték ezt, stb. stb. Például az adatvédelmi ajánlásaink között van egy olyan gondolat is, hogy az embereknek opciókkal kellene rendelkezniük, hogy mi az, ami a reklámok céljára felhasználható a saját adataikból, és melyek azok, amelyeket nem. Például a szexuális orientáció lehet olyan információ, amely felhasználható a közösségi oldalak ö, céljából, de a felhasználónak kellene lehetősége legyen arra, hogy kilép ebből, tehát ezt a fajta információt nem engedélyezi felhasználni. Aztán az tanulmányunkban van egy tanul, fejezet, ahol konkrét példák vannak eseményekről országonként, és ez, fejez, ez különböző fejezetekre is oszlik. Ami pedig a hazámat illeti, tudományos kutatások alapján az Oxford és volt az. Ez az információs kampány a kormányból származik. Ami a túlszabályozást illeti, ugye a szólásszabadságra utalnék itt, én ugyan nem szeretem a dolgok túlszabályozását, de szerintem ebben az esetben a magánszféra olyas valami, ami tényleg legitim dolog a szabályozásra. Talán nem a beszédek esetében, hanem a média környezet esetében. Ezért javasolnám azt, hogy az architektúra koncentráljunk, ezt kellene a jogalkotónak befolyásolnia. Nem lenne szabad kizárólag a piaci ö, mozgások, a piaci ö, szabályok ö, ra bízni. Például az orvosok és a jogászok nagyon sok ö, kényes ö, jellegű adathoz férnek hozzá. A reklámok esetében miért kellene tudni hozzáférni ezekhez, csak azért, mert ilyen-olyan jellegű szolgáltatást nyújtanak. Önnek is van kérdése? Igen, elnézést kérek. Elnézést kérek, ez csak egy olyan teljesen reménytelen kérés volt. Nem, nem tudom, nem baj, nem érdekes, nem érdekes csak két mondatot mondanék róla. Nem, nem, nincs rá szükség, tudom, tudom, hogy mi történik. Vannak egyes újság csoportok, akik így írnak az euról. Az online termékek nem egészen ugyanazok, mert a Daily Mail nem ugyanaz az ír nyomtatott formájában, mint az online formájában. Az Economist nem rossz, Barbara, de Értettem, értettem. Még az Economistnak is volt ez a szlogenje, ez nagyon jó megjegyzés. Úgyhogy a tanulmány kiváló, nagyon köszönöm. Nagyon remélem hasznos lesz mindenki számára. A koordinátorok viszont kérték, hogy halljunk róla, úgyhogy nagyon remélem, hogy fel tudjuk majd használni a jövőben is. Úgyhogy nagyon köszönöm, hogy ilyen sokat dolgozott ezzel, köszönöm a képviselőtársaimnak is Úgyhogy még egyszer nagyon köszönöm. Nagyon remélem fel tudjuk használni, mert nagyon kényes kérdés ez. Now we, uh, it gives me great pleasure to invite... Michael Florettit kérem ide, aki az alapvető jogok ügynökségének igazgatója. Kérem, maradjon ön is velünk, ha tud.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 az igazgató urat. Ez az utolsó ilyen ülésünk. Szeretném megköszönni neki a segítséget, az ünnösségének a segítségét. Büszke vagyok arra, hogy ennyit működhettünk önökkel, nem csak egyszer. Ez a kezdet nem a vég. Szerettem volna ezt elmondani. Most köszönöm szépen mindent, amit tettek. Tényleg az ünnökség szerepét nevelték. És tényleg sokat tettek a költségvetés szempontjából, és sikerült eljutnunk ide. Nagyon jó volt az együttműködésünk és köszönöm szépen mindenfajta jelentésüket, amivel visszajeleztek nekünk. Ez az utolsó alkalom, hogy ezt elmondhatom, nagyon nagy kihívások vannak előttünk ebben az időszakban, és az ön feladata abszolút nem egyszerű most. Itt van körünkben, és kérem mondja a munkatársainak is, hogy hálásak vagyunk nekik. Ma tájékoztat bennünket, volt egy látogatása a kollégáinknak az önök ügynökségénél szeptember 25-22 között. Ez most a mai ülésünk alapja, illetve az, hogy eljött ide. Szeptember 26-án volt ez a, ez a látogatás. Volt egy fórum is. Én is voltam ott, adfok módon vettem részt ebben. Cecil és mások voltak a hivatalos tagjai ennek a delegációnak. Talán tartatná egy bevezetőt, aztán pedig beszélhetnénk a fórumról. És persze Kienge aztán is szót fog kapni. Kienge asszonyt kérjük meg először, mint a delegáció vezetőjét, hogy tartson egy kis bevezetőt. Ő volt eh, a vezetőjének a delegációnak, amely a Alapvető Jogok Fórumára ellátogatott, elmondja, hogy mi történt ott. Utána pedig az igazgatórat hallgatjuk meg. Nagyon sikeres volt a látogatása, amit Cecil Kienge asszony vezetett, meg is adom neki a szót, és elmondja, hogy mi történt ott. Köszönöm, tisztelt elnök úr, köszönöm, Claude. Nagy öröm volt számomra, hogy elnöke lettem ennek a delegációnak, amelyet az Európai Parlament az alapjogi ügynökségbe szervezett szeptember, szeptemberben. Köszönöm az elnöknek, az igazgatónak, hogy nálunk, hogy jelen is volt. Rendkívül módon érdeklődött ez a szakbizottság ez iránt, az alapjogi ügynökség iránt, mert teljesen egyéni jellegénél fogva. Nagyon fontos, hogy garantáljuk a felügyeletét ennek az ügynökségnek. Direkt módon tudtunk részt venni a plenáris ülésen, illetve a munkacsoportok ülésében is illetve hogy hogyan tartják a kapcsolatot a civil társadalommal. 2020-ig szeretnénk mi is hozzájárulni a munkához. Az Unió az elmúlt évtizedekben nagyon sokat tett az emberi jogok támogatás érdekében. Nagyon sok diszkriminatív jellegű korlátot elhárított, és megvolt a politikai bátorsága, hogy a hetes cikket beindítsa másfajta diszkriminációk esetében is. Ezért nyilvánosan szeretnék köszöntet mondani az offline igazgatójának, hogy a bizottságunk harcát támogatta, főleg az emberi jogi kérdésekben készített dokumentumok kapcsán. és olyan stratégiát támogatott, amely a következő plenárison ö, szavazást tárgyát képező témát illeti. Nagyon fontos az ilyen témájú nyomozás, az figyelemfelhívás. Az adataik alapján sikerült egy olyan stratégiát kidolgozni, amely megnyitja az utat az ilyenfajta diszkriminatív ö, jelenségek felderítése iránt. Köszönjük a teljes rendelkezésé állását az ügynökség munkatársainak, amikor bármilyen témában, bármilyen munka kapcsán hozzájuk fordultunk. Nagyon sok minden történt, de sok még a tennivaló is. Főleg az új kihívások tükrében, amelyek előttünk állnak, főleg a gyűlölet, diszkrimináció, xenofóbia keretén belül, amely manapság tapasztalható világszerte. Ami az arab jogokat illeti, nagyon fontos ezeket ervéne juttatni. Ezen kívül különböző tematikára is felhívtuk a figyelmet, amely nagyon fontos, főleg a gyűlölet bűncselekményekkel kapcsolatos erőszakos fellépés, a kiskorúak kizsákmányolása, a migránsok helyzete, ezek még nyitott kérdések a különböző kormányok előtt, de főleg itt a populista kormányokra gondolok, illetve a humanitárius segítség bűncselekmények nyilvánítása. Ugye ne felejtsük el, hogy ott vannak a hajók például. Kérem a bizottságot, hogy foglaljon állást, és azt is, hogy egyértelműen nyilatkozom mindenki arról, ami történik Olaszországban. Ami a FRAMP e szekcióját, szekció, munka szekcióját illeti, nagyon fontos az alapjogokra való koncentrás. Ez alkalommal hangsúlyoztam, hogy nagyon fontos a rendszeres, struktúrált dialógus a civil társadalommal. Hangsúlyoztam azt a tényt, hogy a parlamentnek kell szerepet szánni ezen belül, és a tagállami ö, szakbizottságokban, hogy az emberi jogokkal kapcsolatban értékeljék a helyzetet. Végül pedig azzal a felhívással szeretnék fordulni önökhöz, nem várhatjuk el az ügynökségtől azt, hogy ezt a rengeteg kihívást, rengeteg feladatot nem elegendő pénzügyi támogatás segítségével lássa el. Nagyon fontos a civil társadalom, a nemzeti parlamentek segítsége az új stratégiák kidolgozás érdekében, hogy a gyűlölet és diszkrimináció légkörében a feladatát el, elvégezhesse. Köszönet még egyszer az igazgatónak, munkatársainak, hogy Bécsben fogadtak minket, és várjuk a részletet a következő fórumon. Köszönöm. Thank you very much, Cecil, for that report. And... Köszönöm szépen, Cecil. Ez mutatja azt, hogy mennyire nehéz a munkája az alapvető jogok ünnökségének, milyen a politikai környezet. A parlamentnek kell válaszolnia, a lehető leghatékonyabban meg kell válaszolnia az egyéni kéréseket is, a képviselőknek is válaszolniuk kell, ahogy ezt többször is elmondta az igazgató múltban. Nagyon nehéz a helyzet, megnézhetjük, hogy mi a helyzet a fogközlege térségében. Nagyon komplexek a kérdések, és Michael is többször beszélt erről, és bizonyára most is fog. A fórum kitűnő volt, és emlékezni kell arra is, hogy mennyire bonyolult ez a munka. Voltak sikerek, de nagyon sok kihívás áll még előttünk. Michael, kérem, válaszoljon, aztán pedig meghallgatjuk a képviselők hozzászólásait. Köszönöm szépen, elnök úr! Hadd kezdjem azzal, hogy milyen nagyra értékelem mindazt, amit ön elmondott, illetve amit Kienge asszony elmondott az ügynökség és a szabizottságok közötti kapcsolatról. Az önök szolgálatára állunk mi. Ez mindig is így volt, így is lesz ez. Ez egy igazi prioritás számunkra, hogy a parlamentet támogassuk abban, hogy az alapvető jogokat fent lehessen tartani az Európai Unióban. A kedves szavaikat továbbítom majd kollégáimnak, mert bármit is érjünk el, az 110 ember munkájának a lenyomata. Sok dolgot említettek, ezekre vissza fog majd térni még. Én személyesen büszke vagyok arra, hogy képesek voltunk az afrofóbiával kapcsolatban aratokat gyűjteni, ez egyre inkább nyilvánvaló. Ezen a héten a muszlim ellenes gyűlölettel foglalkoztunk. Minden alkalommal hangsúlyozom azt, hogy az ünnepségünk önöknek nagyon friss adatokat ad át a muzulmánokkal szembeni gyűlölet tekintetében minden 28 tagállamban. Kienge asszonynak és a delegációjuknak köszönöm azt, hogy részt vettek a fórumunkon, és önnek is köszönöm, elnök úr, hogy kiemelkedő szerepet játszott a fórumon, akár csak a szabadság számos más tagja is, illetve a parlament összességében beleértve megint ez alelnök asszonyt is. A parlament nagyon fontos szerepet játszott a fórum különböző tevékenységében, és érdeklődve olvastam a jelentés tervezetőket, amely nagyon jól tükrözi azt, hogy milyen volt a fórum. Az Alapvető Jogok Fóruma az ünnökség kiemelt rendezvénye, amelyre rendszeresen sor kerül, egyesíti a különböző csoportokat, amelyek hasonló aggályokról beszélnek az alapvető jogok tekintetében az Európai Unióban. Most nem tudom az időszűkén miatt ezeket felsorolni, de itt a szokásos csoportokról van szó, de akár még úgynak a csoportokról is, megpróbálunk mindenképpen vitákat generálni. A Koham munkacsoport is nagyon fontos részevő volt. A fórumban 700-an vettek részt, ez már magában is egy érték, hiszen eszmét lehet cserélni, egymást lehet támogatni, de ez csak akkor lehet jó, hogyha látunk egy nyomonkövetést is, építkezünk mindarra, amin, ami a fórumon történt. Az elnöki nyilatkozatban tükröződik ez. Néhány példát hadd mondjak ebből. Kienge asszony is elmondta, hogy koncentráltunk arra, hogyan lehet jobban felhasználni az alapvető jogok kartáját az Európai Unió nyilvános, illetve köz életében. Ez számos ötletet generált, például a, most a megemlékezés éve van a karta létrejöttét illetően, itt létrejöhetnének ilyen tényeket tartalmazó dokumentumok, beszéltünk a jogállamiságról, Erről is hosszasan beszéltünk, ezt tükröztük az elnöki következtetésekben is. Például a migráns gyerekek, koncentrálunk a gyerekekre, akik a migrációba kerültek, koncentrálunk a, az emberi helyzetre, minden munkánk során a gyerekek helyzetét szeretnénk kiemelni a migráció tekintetében hogy rátérjenek a jövőre, hogy a fórum a jövőben milyen formát ölthet. Volt egy külső értékelése a fórumnak, már ismerjük az eredményeket, ezt megvizsgáljuk majd. Nem tudom előre megjósolni azt, hogy az irányító tanácsnak milyen véleménye lesz erről, de bizonyára továbbra is lesz majd rendszeres ilyen fórum, és 2021-ben lesz a következő ilyen fórum. Még egyszer megköszönöm az Önök Szabizottságának azt, hogy érdeklődnek a fórum után, és hogy ilyen aktívan részt vettek ebben. Köszönöm szépen, Michael. Nagyon sok kérdést említetett volna még, de örülök, hogy csak a fórumra koncentrált, amely tényleg egy nagy siker volt. Tomasz Ztyehovszki és részt vett ezen a látogatáson, épp most futott be, úgyhogy megkérem őt is, hogy számoljon be az ő tapasztalatairól. Köszönöm szépen, Mihály, a válaszait. Köszönöm szépen az elnök úrnak is, azt megadta a szót nekem. Kitűnő az egyműködés az ügynökséggel, többször voltam az alapvető jogügynökségénél. És el kell mondjam, hogy tényleg ez a legjobb ö, ügynökség, Primus Inter Pares. Az ügynökség munkai szempontjából semmit nem lehet felrólni. Az, az emberi jogokkal foglalkozó ügynökség nem felhasználható propaganda célokra. Ez nagyon fontos, főként az európai parlamenti választások előtt, a közép-kelet-európai országok ki vannak téve az orosz propagandának, erre emlékezni kell, és ez a része adatnak is oda tartozik az ünnösség munkájához. Részt vettem ezen a fórumon kollégáimmal együtt, kicsit konzervatív vagyok, de mindenképpen beszélni kell a demokráciáról. Ez az ügynökség lehetőséget ad erre. Amikor szakértői véleményeket kértem önöktől, el kell mondjam, hogy a lehető leghosszabb, amire várnom kellett, az egy hét volt. Nagyon örültem annak, hogy milyen gyorsan dolgoznak, vagy itt van például a migráció kérdése, a gyerekek bántalmazása, az emberkereskedelem. Ilyen esetekben is nagyon jó jelentések adatokkal láttak e amikor erről kérdeztem. Úgy gondolom, hogy támogatnom, támogatnunk kell önöket hosszú távon. Most rátérnék egy kérdésre, ez kicsit független az önök bécsi munkájától. Azt kérdezném, hogy a nemek közötti egy egyenlőség lehetne-e az önök munkájának része? gondolom, hogy egy nagy ügynökség képes lehetne arra, hogy ilyen kitűnő jelentéseket írjanak. Én soha nem olvastam önöktől olyan jelentést, amiről azt gondoltam volna, hogy hát ezen még lehetett volna javítani. Szeretném azt is elmondani, hogy a LIBE munkájának minősége nagy mértékben az önök ügynökségének munkájától függ, szimbiózusban élünk, egymást támogatnunk kell. Cecil Kienge hozzászólása is mutatta azt, hogy milyen sok mindennel foglalkoznak, és szerintem mindenben egyetérthetünk. Ezért örök, örülök annak, hogy lehetőség van ma arra, hogy áttekintsük az egyműködésünket, ezt a látogatást, és remélem, hogy a következő parlament és ugyanilyen jó együttműködést fog önökkel folytatni, mint mi önökkel. Thank you very much, Thomas. Köszönöm szépen, Thomas. Nem tudom, hogy más kíván-e szólni. Barbara Spinelli. Jó, mi a szó? Én csatlakoznék a köszönet nyilvánításhoz Flaherty doktor vonatkozásában. Külön köszönet az ügynökségnek az, együtt, az aktív együttműködésért, az AFKO jelentés vonatkozásában. Különös tekintettel, ami a nyomozást illeti, azon kötelezettségek vonatkozásában, amelyekkel az Európai Unió és az ügynökség rendelkezik. Tényleg óriási volt az együttműködés. Volna egy kérdésem. Ami a jelentést illeti, ami elkészült rendszeres részvételt kér az uniós jogalkotói tevékenység kapcsán. Ez nagyon fontos dolog számomra, mint ezen téma előadójának. hogy a fórumon túl lenne szó erről a rendszeresebb együtt részvételről. Tehát a kérdés, amit fel szeretnék tenni, a következő. Hogyan lehetne, vagy mit jelent pontosan ez a részvétel? Hogyan lehetne ezt megszervezni? Ugyanis ez nem igazán jelenik meg a jelentésben világosan. Úgyhogy megvan ez a kérés, de jó lenne tudni az ön véleményét arról, hogy hogyan. Vagy mi lehetne a legjobb válasz erre a kérdésre, amit feltettek. Köszönöm. Köszönöm szépen, Barbara. Valaki más még? Hát akkor visszaadom a szót Michaelnek. Köszönöm szépen, és köszönöm szépen a képviselőknek is a kedves szavakat, amiket persze majd továbbítok Bécsi kollégáimnak, Stehovski úrnak is köszönöm a megjegyzéseit, részvételét a, látogatása, a látogatásban. Nagyra értékelem azt, hogy ön megjelentette, hogy gyorsan és minőségileg dolgozunk, tehát mindenképpen szeretnénk relevánsnak lenni önök számára, és szeretnénk minőségi munkát biztosítani, hogy ebben bízhassanak. Ami a nemek közötti esélyegyenlőséget illeti, itt két dolog van. Először is azt kell biztosítani, hogy mindig figyelembe vesszük a gender kérdést, és másrésztről pedig egy ügynökség, amely kifejezetten a gender kérdésekre koncentrál. Szeretném elmondani azt, hogy mostanság minden kérdésben koncentrálunk a nők és férfiak helyzetére, a migráció, tekintetében és alapvető jog szempontjából ez nagyon fontos számunkra. Ami azt illeti, hogy csak is a nők és férfiak esélyegyelősége foglalkozunk, hát ez egy testvérügynökség számunkra, szorosan együttműködünk. Spinelli asszonynak is köszönöm a hozzászólást, a kedves szavait örültünk, hogy véleményt formálhattunk a kartára, kartáról ebben a, az évben. Oxfordban honnan fognak meg emlékezni a kartáról. Spinelli asszony feltett egy kérdést is az ügynökség szerepéről az Európai Unió jogalkotói munkájában. Azzal kell kezdenem, hogy már most is nagyon fontos szerepet játszunk az adatok létrehozásában, mi adjuk meg a tényeket önöknek, amelyek alapján dönthetnek. Ez a munkánk lényegi része, és ezt folytatni is fogjuk. Közleménykutatások, a minőségi kutatás, az, hogy a rajtunk keresztül a jogosultak hangját hallhatják meg, ezt folytatni fogjuk. Különböző véleményeket is megformálunk a, a jogszabálytervezetekről. Ezt mindig megtesszük az önöktől érkező kérésre. És ez mindig adhok alapon működhet, és azt, hogy mennyire vagyunk képesek ennek eleget tenni, az attól függ, hogy van-e kapacitásunk erre és kompetenciánk. Tehát ezeket meg kell vizsgálnunk, hogyha a munkánk ezen részét megpróbáljuk módosítani a jövőben. Köszönöm szépen, Michael. Nagyon örülök, hogy ilyen hasznosan ki tudtuk használni azt, hogy itt vagy a mai napon a részvételedet ugyanis nagyon fontosak mindezek a kérdések az antiszemitizmus, antiszemitizmus jelenségéről. Ezt különböző fórumokon megvitattuk már, de mindenképpen örülök annak, hogy így napirendre került konkrétan ez a téma, Michael, még a mandátum vége előtt. Köszönöm még egyszer, hogy eljöttél és bemutattad nekünk ezt a fontos témát. És akkor most tiéd a szó, Michael. Köszönöm szépen, én is nagyon örülök annak, hogy napirendre került ez a téma itt a szakbizottságban. Köszönöm a meghívást. Gondolom, hogy nem azért hívtak meg, hogy kimondjam, hogy van probléma az antiszemitizmussal Európában. Sajnálatos módon ezt mindannyian tudjuk, ez egyre problematikusabbá vált az elmúlt években. Az első tanulmányunkat Öt évvel ezelőtt készítettük el, és már akkor látszott, hogy mennyire kiterjedt ez a probléma. Utána elkészítettünk egy újabb tanulmányt az elmúlt év decemberében. Ez a tanulmány a legnagyobb tanulmány a zsidó emberek véleményéről, 16 ezer ember válaszolt 12 tagállamban, de tulajdonképpen a zsidó emberek helyzetét mutatja ez be mindenhol az Európai Unió területén. Tulajdonképpen kimondhatjuk, hogy az Európai Unió zsidó lakosságának 96%-ának a véleményét valamilyen módon megtudhattuk. 85%-uk Na most a zsidó ember alatt azt értem, hogy azok a személyek, akik magukat zsidónak tartják. Tehát a magukat zsidónak tartó emberek 85%-a azt mondja, hogy a legnagyobb problémájuk ma az antiszemitizmus. Nem az, hogy ne lenne munkájuk, vagy rosszabb lennének az egészségügyi szolgáltatásuk. A válaszadó 90%-a elmondta, hogy az antiszemitizmussal kapcsolatos problémák növekedtek és súlyosbodtak az elmúlt öt évben, tehát a legutóbbi tanulmányunk óta. 90%-uk azt mondja, hogy nagyon komoly az antiszemitizmus az interneten. 73%-uk azt mondja, hogy a közterületeken érzi az antiszemitizmust, 61%-uk azt mondja, hogy a médiában érzi, és 70%-uk azt mondja, hogy a politika világában érzi az antiszemitizmust. Ami a személyes agresszív támadásokat illeti, 29% a megkérdezetteknek zaklatás áldozata volt az elmúlt évben, és hát gondolom, hogy mindenki számára egyértelmű, hogy azok a zsidók, akik úgy is öltözködnek, hogy ez azonnal látszik rajtuk, természetesen több támadásnak vannak kitéve. És az sem meglepő, hogy a zsidók között a férfiakat több támadás éri, bár általánosságban több nő zaklatás áldozata, mint férfi, de mivel a zsidók esetében a ruházat a férfiaknál jellemzőbb, mint a nőknél, ezért itt a férfiakat több támadás éri. És most elmondanám a legszomorúbb számot, a megkérdezettek 31%-a gondolt arra, hogy elmegy az Európai Unióból azért, mert nem érzi biztonságban magát is fél. Az incidenseket egyébként nagyon sok esetben nem jelentik sehol, 80% az incidenseknek sohasem jut el a hatóságokhoz. Tehát minden egyes olyan eset, amiről a hatóságok tudnak, több olyan esetet takar, amiről nem tudnak. A megkérdezettek 70%-a azt mondja, hogy az az ország, ahol élnek, nem tesz eleget azért, hogy ők biztonságban éljenek. Mondanék más statisztikákat is, az Euróbarométeres statisztikákat, ezeket a bizottság kérte januárban. Ezen adatok szerint az Európai Unió területén belül az emberek 43%-a azt mondja, hogy nem nagyon rossz az antiszemitizmus itt az Európai Unióban, tehát ez azt jelenti, hogy a zsidó lakosság 90%-a úgy érzi, hogy probléma van, míg az általános lakosság 50%-a nem gondolja egyáltalán, hogy bármilyen probléma lenne. és szerintem ez már önmagában is mutatja, hogy mennyi mindent kellene tenni. Igaz, hogy a parlament elfogadott egy nagyon fontos állásfoglalást az antiszemitizmus kapcsán, és a bizottság nagyon szép kezdeményezést indított el, ugyanis kijelölt egy koordinátort az antiszemitizmus témájában. Van egy magas szintű rasszizmus és idegengyűlölet elleni munkacsoport, ez is nagyon jó, és ez is természetesen nyújt segítséget a gyűlöletbeszéd, a gyűlölet büntettek és a rasszizmus megállítása ellen, valamint a 2018. decemberi miniszteri tanácson is napirendre került ez a téma. Jurova biztos azt, hogy néhány héttel ezelőtt nagyon fontos beszédet mondott a témában, tehát az Európai Unió dolgozik ebben a témában, és természetesen a nemzetközi holokauszt szövetség munkáját is nagyra értékeljük, itt most éppen Luxemburg a soros elnök egyébként. Tehát az ő munkájuk is rendkívül fontos az Európai Unió minden országában. És szeretnék elmondani még néhány fontos pontot a zsidó közösség tagjai azt mondják, hogy nem a zsidókért, hanem a zsidókkal kellene dolgozni, őket kellene megkérdezni, hogy mik a kihívások. Minden egyes kezdeményezés, ami megszületik, fontos, hogy odafigyeljen az oktatásra is, ugyanis a holokauszt túlélői közül már nagyon kevesen vannak életben, tehát az elkövetkezendő években egyre kevesebb olyan ember lesz, aki a holokauszt rémtetteiről be tudna számolni, pedig fontos lenne, hogy a jövőbeli generációk is tudják, hogy mi történt, azért, hogy ez ne történhessen meg újra fizikai biztonságot kell garantálnunk a zsidó embereknek, a zsidó csoportoknak, a zsidó intézményeknek és ehhez a biztonsághoz úgy kell hozzájutniuk, hogy ne kelljen ezért fizetniük, ugyanis hogyha valakinek a biztonságért fizetnie kell, az tényleg elfogadhatatlan. Tehát sokkal jobban fel kell lépnünk az antiszemitizmus ellen. Jó lenne, hogyha a tagállamok a fontos Európai Uniós jogszabályokat jobban átültetnék. Gondolok például a rasszizmusról szóló kerethatározatra, és az áldozatokról szóló irányelv átültetésére. Az antiszemitizmus elleni harc rendkívül fontos része az ügynökségünknek, nemzeti szinten is, Európai Uniós szinten is. Ezt a tanulmányt, amit most elvégeztünk, folyamatosan meg fogjuk ismételni, sőt, minden évben jelentést készítünk majd az antiszemitizmussal kapcsolatos adatokról és természetesen biztosítanunk kell azt is, hogy megbízhatóak legyenek ezek az adatok. A holokausztra való emlékezés szintén fontos feladatunk, mind az Európai Unión belül, mind pedig az Európai Bizottság szempontjából. És így közösen végezzük ezt a harcot itt az Európai Unión belül. Köszönöm. Köszönöm szépen, Michael. Spinelli, Koster kollégák kértek szót, tessék. Köszönöm szépen, Claude, köszönöm szépen, Michael, hogy eljött a mai napon. Köszönjük, hogy válaszolt a meghívásunkra és szeretnék köszönetet mondani mindazért az elvégzett munkáért, amit önök elvégeztek, és mindenképpen örülök annak, hogy itt a parlamenten belül még sikerül lefolytatnunk egy vitát az antiszemitizmusról, mielőtt a mandátumunk véget érne. A prezentáció egyértelműen kimutatta azt, hogy a gyűlölet, az antiszemitizmus, a zsidó gyűlölet folyamatosan növekszik itt az Európai Unióban, egyre elrettentőbb méreteket ölt. Több Európai Uniós tagállamban is elég nagy aggályok merülnek fel a zsidó közösségek életében. 2015 óta folyamatosan kapunk már jelentéseket arról, hogy a zsidókat verbális támadások érik, de sajnálatos módon a fizikai támadások száma is folyamatosan emelkedik. Körülbelül egy évvel ezelőtt Svédországban jártam. És azt hallottam ezen a svédországi látogatáson, hogy Malmöben több családnak ki kellett venniük a gyermeküket az iskolából, ahova jártak, mert a gyerekeket folyamatos támadások érték az iskolájukban. Egy gazdag országban, egy olyan országban, ahol pénz is van és prosperitás is van, miért antiszemiták az emberek? Azért, mert az emberek elfelejtették a koncentrációs táborokat? Azért, mert az emberek hátat fordítanak a történelemnek? Fontos lenne, hogy több közvitát folytassunk le az antiszemitizmusról. Nézzük meg azt, hogy az interneten hány olyan kommentet olvashatunk mind a mai napig, hogy fejezzük be a munkát, amit Hitler elkezdett ezeket a platformokat mindenképpen be kell szüntetni, de ezen túl is kell lépni, azon kell dolgoznunk, hogy összefogjuk azokat az embereket, akik az ilyen jellegű extrémizmus ellen fellépnek. Azok, akik extrémista módon viselkednek, akik megsértik a demokratikus vita alapelveit, azok egyszerűen nem kaphatnak szót. Fontos, hogy modern demokráciák éljenek itt az Európai Unióban, és hogy ezek példásan viselkedjenek. Tel Aviv mellett új lakóparkokat építenek fel olyan francia zsidóknak, akik elkívánják hagyni Franciaországot. De azt is megszámolhatnánk, hogy miért mennek el a svéd és a német zsidók New Yorkba, hogy a New Yorki zsidó közösség, francia és svéd származású vagy német származású közösség miért gyarapszik ilyen nagy sebességgel? Azért, mert az Európai Uniós jogszabályokat nem ültetik át és nem hajtják végre megfelelőképpen az Európai Uniós tagállamokban. Ennek ez is az oka. Ami most az európai tagállamokban történik, az egész egyszerűen elfogadhatatlan. Tehát fel kell állnunk, és ki kell mondanunk a problémákat, nem szabad ezeket takargatni. Hogyha elveszítjük a harcot az antiszemitizmus ellen, akkor elveszítjük az emberi jogok és demokrácia védelmére vonatkozó harcunkat. Köszönöm, Tomás Barbara. Grazie, Claude. Io condivido la... Köszönöm. Osztom az aggályokat, amely az antiszemitizmusra, amelyek az antiszemitizmusra vonatkoznak. Két apró kérdésem lenne. Az egyik a százalékos ö, arányra vonatkozik, amelyet ön is említett, azon héberekre vonatkozóan, akik el akarják hagyni ö, Európát. Hova akarnak menni? ezzel kapcsolatban vannak adataik? Tehát azok, akik el akarnak menni Európába. Én például, mint Héber, ha ma el akarnék menni Európából, nem tudnám, hogy hova akarnék menni. A másik kérdés az antiszemitizmusra vonatkozik. Ön is tudja, hogy nagyon ellentmondásos ez a téma, még a héberek között is. Nagyon sokan veszélyesnek tartják már a definíció miatt is, főleg azért, mert Izrael olyan a politika, amilyen. Ön is említett egy de- definíciót, de ugyanakkor úgy tűnik számomra, hogy az Európai Monitorozó Központ, ami az antiszemitizmussal is foglalkozik, soha nem fogadta még el az IRA ö, definíciót. Tehát nem tudom, a közelmúltban esetleg elfogadták, ha elfogadták, akkor az mostanában lehetett. Vagy továbbra is úgy gondolja, hogy továbbra is jobb lenne, hogyha nem volna része az ügynökségnek? Köszönöm. Barbara, um, Köszönöm szépen, Barbara. Én magam is szeretnék feltenni egy kérdést. Bocsánat, koszorúat kihagytam, parancsolja, majd utána kérdezek én. Köszönöm szépen, Claude. Köszönöm szépen a jelentését is. Örülök annak, hogy azt mondta, hogy központi ügyének tekinti ön az antiszemitizmus leküzdését. Én is ezt fontos kérdésnek tartom az Európai Unióban. Az önök adatai egyértelművé tették azt, hogy szerintem eléggé teljes az, hogy a soha után ilyen nagy arányban gondolkodnak zsidók arról, hogy elhagyják az Európai Uniót, és ráadásul az emberek 50%-a nem látja azt, hogy valóban gondot jelent az antiszemitizmus az Európai Unióban. Talán mondhatna valamit az okokról. Miért van ez így, hogy a zsidó vallásúak ennyire fenyegetve érzik magukat az Európai Unióban? Vannak jobb populista kormányok, vagy olyan kormányok, ahol jobb oldali populisták vannak, és ezek támogatják az antiszemitizmust. Gondoljunk például most Ausztriában, a rádióban valakit méltattak patriótaként, pedig ő náci volt, és az SZPÖ számára ez egyáltalán nem volt gond. Nézzük meg a magyarországi helyzetet Orbán úrral, aki antiszemita plakátokkal kampányolt az Európai Unió ellen, vagy nézzük meg Lengyelországot, ahol kiadtak egy törvényt, vagy egy törvénytervezetet, ahol lengyel állampolgárokat nem lehet az, azzal megvádolni, hogy részt vettek volna a, a, a soában. Tehát nekünk is fel kell tenni a kérdést, hogy hogyan lehetne ettől magunkat jobban elhatárolni, Aztán még egy utolsó kérdésem lenne. Megkülönböztetnek az anticionizmus, illetve az antiszemitizmus között. Az a benyomásom, hogy az anticionizmussal kapcsolatos vita igazából csak egy ürügy, amely ö, mögött antiszemita gondolatok bújnak meg, a Nemzetközi Holokauszt Szövetség definíciói jók szerintem, és szerintem ezeket kellene itt megtartanunk. Köszönöm szépen, nagyon érdekes hozzászólás volt, akkor most kérdeznék én, Michael. Beszéltünk a szélsőséges viselkedésről, az extremizmusról, és az összeesküvés elméletekről is. Tudom, hogy az ügynökség megvizsgálta ezeket a kérdésköröket, a szélsőséges tartalmakat az interneten, illetve a szélsőséges erőszakos fellépéseket. Gondolom, hogy mindezek az elemek önök számára természetesen ismeretesek. A kérdésem ugye arra vonatkozik, hogy ez rendkívül összetett téma, ugyanis itt vannak ezek a jelenségek, a szélsőséges csoportok, a szélsőséges tartalmak, az antiszemita csoportok, és um, sok szélsőséges csoport van, amely különböző közösségek ellen irányul, mondjuk a bevándorlók ellen, vagy a zsidók ellen ezek ugye mind alapvetően rasszista ideákat kommunikálnak, és érdekes lenne, hogy ezeknek a különböző szélsőséges csoportoknak a fejlődése hogyan működik az interneten, és az internetes tartalmak hogyan alakulnak. Köszönöm szépen elég nehéz válaszolni, ugyanis vannak összefüggések és átfedések a kérdések között, úgyhogy lehet, hogy összevonok majd néhány kérdést. Először azt mondanám el, és gondolom, hogy ez mindenki számára válasz lesz, hogy akkor tudunk fellépni ez ellen a kérdés ellen, hogyha elismerjük, hogy ez elsőrendű prioritás, tehát nem egy kérdés a sok közül, hanem ez Európa szempontjából az alapvető prioritás. Tehát mi lesz az Európai Unióval, hogyha nem tudja megvédeni a zsidó közösségeket? az Európai Uniónak fel kell ismernie, hogy az alapvető fontosságú kérdés, és hogy sokkal nagyobb figyelmet és sokkal komolyabb forrásokat kellene ide cirkuláltatni. Tehát az Európai Unión belül egyre több ilyen esemény történik, és örülünk annak, hogy Jurova biztos, illetve a tanács is komolyan fellép. Ez két nagyon jó példa. Kérdés az is, hogy mi okozza az antiszemitizmust, és hogy milyen fellépésekre van szükség. Itt a széles körből a szűk kör felé haladnék. Az mindannyiunk számára egyértelmű, hogy a populista hullám nagyon sok antiszemita gondolatot is magával sodor és magába olvaszt. Tehát a populista üzenetek, amik az online világban megjelennek, valamint az antiszemita gyűlöletbeszéd nagyon komoly méreteket öltött. Amikor jöttem ide ugye a terembe, akkor beszéltünk a kollégákkal a tanulmányról, és a gyűlöletbeszéd megszüntetéséről. De természetesen már lefolytattuk a vitát a gyűlöletbeszéd elleni harc, illetve a szólás szabadsága témakörében, és nyilván támogatunk minden ötletet, ami ide tartozik. Most éppen azon dolgozunk, hogy a mesterséges intelligenciák emberi jogokra való kihatását pontosan fel tudjuk mérni. Tehát, hogy a mesterséges intelligenciákat mi is hogyan tudnánk felhasználni az antiszemitizmus vagy a szélsőségesség elleni harcban, és hogy a káros algoritmusokat hogyan tudjuk megállítani. És akkor most térjünk vissza magára az antiszemitizmusra. Az egyértelmű, hogy az oktatási programot és a figyelemfelkeltő kampányokat meg kell erősítenünk. Ugyanis, hogyha az európai polgárok fele úgy gondolja, hogy nincsen antiszemitizmus az Európai Unióban, az nem az ő hibájuk, hanem azok hibája, akik a gyerekeket és a felnőtteket nem világosítják fel arról, hogy van probléma. Tehát jobban oda kellene figyelni az antiszemitizmusra, ennek az okait már az imént kifejtettem. Nagyon nehéz munka az antiszemita gyűlöletbeszédet megállítani. Ráadásul az emberek félnek jelentést tenni. A legtöbb ember, aki antiszemitizmus áldozata, nem jelenti ezt az incidenst. Úgyhogy segíteni kell nekik, tisztelettel és méltósággal kell bánnunk velük, amikor jelentik ezeket az incidenseket, csak így tudunk fellépni a gyűlöletbeszéd ellen és csak akkor tudunk valóban bármilyen változást is létrehozni. Aztán a definíció kapcsán Spinelli képviselő beszélt az IOMC-ről és a definíció kérdéséről. Na most az alapjogi ügynökség sohasem gondolta azt, hogy az ő feladata lenne fogalom meghatározásokat kidolgozni ugyanis szerintem a definiálás az egyfajta legislatív munka, szerintem ez jogalkotási munka. Mi sohasem gondoltuk, hogy a mi mandátumunk ilyenfajta jogalkotási munka lenne. A mi szerepünk a már meglétező jogszabályok végrehajtása, tehát nem a paraméterek meghatározása. És az IUMC-vel kapcsolatban pedig azt tudom elmondani, hogy szükség van ugye a definíciókra, és meg is született a definíció, amit elfogadott a bizottság. Mi nagyon örülünk ennek a definíciónak, és mi ezzel tökéletesen egyet tudunk működni. Tehát nekünk mindössze a paraméterre van szükség, paraméterekre van szükségünk, amik mentén végezhetjük a munkánkat, de mi ezeket a paramétereket nem akarjuk megváltoztatni. Ez nem a mi mandátumunk, ez nem a mi feladatunk. Spinelli asszony azzal kapcsolatban, hogy a zsidók miért akarják elhagyni Európát, ezzel kapcsolatban tudok pontos adatokat mondani. A legtöbbször emlegetett célország Izrael, ezt már most el tudom mondani. Köszönöm szépen. Hát nézd, Barbara, nekem is sokszor mondták, hogy menj már vissza Indiába. Én is sokszor hallottam ezt. De hát most nem ez a téma. és nem is tudom, hogy sírni vagy nevetni kell ezen a megjegyzésen. Csak szerettem volna illusztrálni azt, hogy az alapjogi ügynökségnek milyen széleskörű feladatokkal kell szembenéznie. És akkor most tovább is lépünk a következő témára, az uniós fogadóállomásokon érvényesülő alapvető jogokról fogunk beszélni. Ezek ugye a hotspotok Görögországban és Olaszországban. Hát ez is egy rendkívül összetett téma, és nagyon komoly helyszíni munkát végeznek az alapjogi ügynökség munkatársai. Számunkra rendkívül fontos, és fontos is volt az elmúlt években, hogy tudjunk arról, hogy a hotspotokon hogyan érvényesülnek az alapvető jogok. Nekünk Görögország és Olaszország szempontjából rendkívül fontos, hogy tisztában legyünk a helyzettel. És akkor most illusztrál, vagy milyen széles körű az alapjogi ügynökség feladatköre. Megadom a szót ismét Michaelnek, hogy a hotspotokon az alapvető jogokról számoljon be nekünk. Köszönöm szépen, elnök úr. Igen, az ügynökség szeretne köszöntet mondani az Európai Parlamentnek, hogy arra kértek, hogy tájékoztassuk önöket arról a véleményről, Eh, amely 2016-ban készült eh, az alapjogi helyzetről a görögországi és olaszországi hotspotokban. Hogyha teljesen konkrét kérdés volt, és ezen kereteken belül válaszolnék. Eh, februárban aktualizáltuk ezt a jelentést az idén, tehát csak néhány héttel ezelőtt. Ugyanannyi hotspotot, hotspotot vizsgáltunk, mint akkoriban, 2016-ban, és bár volt egy-két változás Olaszországban, de az összszám végül is ugyanannyi. Mindezonáltal figyelembe kellett vennünk az elemzés szempontjából a jelentős környezetváltozást mindkét országban. A Görögország esetében az EU-törökországi nyilatkozat 2016-ban volt ez, és a hotspotok jeleget váltottak most már nem gyors feldolgozó központoknak tekintették őket, hanem olyan helyeknek, amely ugyan a feldolgozást is elvégezte, de ugyanakkor a menedékkérő kérvényeket is kezelte. Hozzátéve ezt a dimenziót a hotspotokban, olyan helyzet alakult ki, hogy az emberek eléggé sokáig maradtak a hotspotokon, ez teljesen más az eredeti elképzeléshez képest. Ezen kívül azt is megfigyeltük, hogy még van egy másik tényező is, amely befolyásolta azt, hogy a zsúfolt hotspotokban tovább vannak az emberek Görögországban, az, hogy átfogó, áthelyező program hiányzik az EU-ban. Olaszországban 2016 óta megváltozott a helyzet. Ha figyelembe vesszük a líbiai tevékenységet, akik a migránsokat felderítik, illetve a földközi tenger közép sőt területén a mentési feladatot. Most már nincs probléma, ami a hotspotokat illeti a zsúfoltsággal. Nos, 2016-ban 21 területet azonosítottunk, ahol aggájaink voltak. A jelenlegiben, jelenlegi dokumentumban gyakorlatilag feltárjuk azt, hogy mi történt azóta. Nyilván bizonyos fe, előrelépést tapasztaltunk, először is. A legtöbb probléma, amely a nemzetközi véle, védelemhez való hozzáférést illeti, megoldódott, úgy tűnik, a görög szigeteken, a regisztráció terén, 2019-ben nem számoltak be arról, hogy amikor az új lenyomatokat akarták felvenni, erőszakot alkalmaztak, voltak, alkalmaztak volna. Olaszországban jelentősen megerősödött az az erőfeszítés, hogy vegyék fel a harcot az emberkereskedelemmel szemben, a migrációs helyzetben, Együttműködést tapasztaltunk az EU bizottsággal, a kormányjal, illetve az érintett ügynökségekkel Olaszországban. Tudatosult, jobban tudatosult a probléma a különböző gender területeken. Görögországban nagyon fontos volt, hogy odafigyeljenek az egyes hotspotokban erre a kérdésre. Most már rövidebb ideig tartózkodnak Olaszországban, az olasz hotspotokban a nem felnőtt felügyelet alatt levő gyermekek. Külön odafigyeltek a legtöbb hotspotban erre a kérdésre. El kell mondanom, hogy 2015-ben végigjártam a hotspotokat, a mai helyzet jelentősen változott, hála Istennek, főleg ami a gyermekvédelmet illeti. Bár még azért van rengeteg tennivaló, de ez így van. Végül pedig, ami a visszatérítést, visszafogadást illeti, a Frontex kíséri a két folyamat során az érintetteket, de most már sokkal képzettebb egyének végzik ezt, és nagyon sok képzésben vettek részt Görögországban. Ezen kívül az emberi jogokkal foglalkozó intézmények is rendszeresen ellátogatnak ide, és monitorozzák a visszatérítési és visszafogadási műveleteket. Tehát vannak területek, ahol jelentős előrelépés történt, azonban vannak bizony emberi jogi és alapjogi hiányosságok. Ahogy említettem, Görögországban több mint öt hónapig maradnak a szigeten a menedék státuszt kérők és a feltételek nem felelnek meg a kívánalmaknak, óriási a zsúfoltság, az alapszolgáltatások esetében rendkívül lassú a mindenféle eljárás. Tegnap Szamoszon 3949 ember volt, akik 600 fő, 608, 648 fős kapacitása rendelkező létesítményben tartózkodtak. Ami a többi területet illeti, ma erőfeszítéseket tesznek annak érdekében, hogy jobb tájékoztatást biztosítsanak a kérelmezőknek az eljárásokról. Azzal együtt még nagyon sokan vannak, akiknek, akik nem tudják, hogy hogyan működik mindez az állami finanszírozású jogi támogatás sem elegendő lesz, hozzon nagyon kevesen voltak. 4938 migráns van, kioszon egy jogász van, 1369 migránsa. Visszatérve a gyermekvédelemre. Görögországban a korfelmérés nem megfelelő. Nincs megfelelő ö, lakhatási körülmény biztosítva a nem felnőtt kísérettel érkező gyermekek számára. Nem jók a körülmények nagyon sok helyen. Említettem, hogy a az azonosítás javult, de szociális munkások, tolmácsok, orvosok, egyéb szakértők, szakemberek nincsenek megfelelő számban. Úgyhogy nem megfelelő körülmények között érkeznek az emberek, és nagyon rossz körülmények között még inkább kiszolgáltatottakká válnak az emberek biztonság, ez is nagyon kapcsolódik ehhez. Még mindig vannak erőszakos cselekmények Görögországban és Olaszországban, a hotspotokban. Görögországban a zsúfoltság egyre nagyobb kockázatát jelenti a nemek, nemi alapú erőszakos cselekedeteknek. Nem igazán vannak megfelelően elszállásolva a nők, férfiak. A legtöbb hotspotban főleg férfiak vannak, bár próbálkoztak azzal, hogy több nőt szállásoljanak el ezeken a helyeken. A hotspotokban, egyes közösségekben úgy tapasztaltuk, hogy a közösségi elkötelezettség nem megfelelő, korlátozott, és sok információ hiánya kell szembenézni a hotspotok, az ott lakók és a helyi közösség között. Nincs elég konzultáció a helyi közösségekkel abban a kontextusban, ahol a migrációs számok egyszerűen ö, óriásiak az, a helyieknek. Ott van Wafi közössége például Számos szigetén. A tegnapi adatoknak megfelelően a helyi közösség 8000 főt számlál. A migráns 4201 és az agályunk az, hogy gyakorlatilag a fogvatartás az egyetlen ellenőrzési rendszer. Ez egyre inkább aránytalan mértékben elharapódzott, és ez problémás. Görögországban a fogvatartás főleg a menedék kérőkre vonatkozik, akik olyan országokból származnak, ahol nagyon alacsony számban ismerik el ezt a kérést. Tisztelt elnök úr, tisztelt képviselők, nem igazán vannak ajánlásaink, mert túllépnénk a hatáskörünket. De három rövid megjegyzéssel zárnám a hozzászólásomat. Először is. Óriási az, hogyha egy helyen tudja valaki intézni minden problémáját, hogyha megérkezik valahova. Azonban a realitások azt mutatják, hogy a menekült státusz kérelmek feldolgozása a hotspotokban nagyon sok ö, alapjogot érint, és a politikusoknak ezzel foglalkozniuk kell. Másodszorban elismerjük, hogy továbbra is oda kell figyelni az alapjogok tiszteletartására, az ezzel foglalkozó ügynökség továbbra is erre koncentrál, de állandóan oda kellene figyelni ezekre az emberi és emberi jogi kérdésekre, ahogy ezt az Európai Ombudsman nem olyan régen erőteljesen javasolta. Harmadsorban a helyi közösséggel való kapcsolattartás. Sokkal több erőfeszítésre van szükség, hogy a helyi közösségeket bevonják a minden tisztelet tehát élvező eszmecserébe, hogy hogyan helyezzék el a hotspotokat falu, falvaikban, városaikban, és hogyan működtessék azokat. Köszönöm. Elnök, nagyon köszönöm, hogy ez volt az utolsó gondolat, mert ami engem illet személy szerint, és mivel jártam az ügynökségben, és tudom, hogy hogyan működnek, tényleg ott kell, hogy legyenek, hogy összegyűjtsék a bizonyítékokat, hogy aztán megfelelő EU-s projektek indulhassanak be. Tehát meg kell vizsgálni, hogy ezen közösségeknek mik az érdekeik. De nagyon nehéz ezeket a területeket finanszírozni. Tudom, hogy önök is azért küzdenek, hogy nagyobb finanszírozást élvezzenek ezek a területek. Nagyon fontos ez a munka szempontjából. Úgyhogy azt szeretném csak kérdezni, hogy valaki hozzá szeretne szólni ehhez a témához. Barbara, tessék! Eh, grazie. Köszönöm. Nagyon köszönöm ezt a beszámolót. Úgy tűnik számomra, hogy három évre az EU-Törökország megállapodástól a hotspotokhoz való megkezelítés szempontjából nem igazán pozitív a hozzáállása legalábbis ami engem illet, én teljes mértékben negatívnak látom. Ön azt mondja, hogy valami előrelépést tapasztaltak, azonban a negatív tényezők felsorolása úgy tűnik, hogy bizonyos árnyékot vet arra az apró optimizmusra, arra a kis gyenge optimizmusra, amelyet megfogalmazott. Ezért úgy tűnik számomra, hogy nem sikerült ezzel a megközelítéssel megoldani a hotspotok problémáját, de nyilván ezzel ön nem ért majd egyet. Elolvasva a frissebb jelentéseket, főleg a Médecins Sans Frontières-től a határokon túl tevékenykedő orvosok jelentését illetően, főleg Olaszország vonatkozásában. Óriási az aggály, főleg ami az egészség, a fizikai és mentális egészségügyi állapotát illeti az úgynevezett szigeteken fogva tartott, vagy ott tartott migránsokat illetően, mert nem lehet őket elengedni. Nagyon érdekes és fontos pszichiátriai jelentések, tanulmányok készültek, amelyek főleg a gyerekek, a kiskorúak helyzetét taglalják. Ön egy olyan helyzetet említett, ami úgy gondolom, hogy nem javult a kiskorúak vonatkozásában, sőt, egyre rosszabb. Néhány hónappal ezelőtt is még voltak olyan gyerekek, akik öngyilkosságot követtek el, főleg Amórián a görög szigeteken. Nos, ami az olasz hotspotokat illeti, a közelmúltban Nyilván ott nincs probléma a túl zsúvoltsággal, mert szinte most már senki nem érkezik Olaszországba. Azonban az a néhány, aki érkezik, azok, akiket a Sea-Watch szállít, és akik óriási nehézségekbe ütköznek, amikor jogi segítséget próbálnak keresni, hogy valaki elmagyarázza nekik, hogy hogy lehet beanyújtani a ö, menedékkérelmet. 48 óra kell ehhez, ez pedig borzasztóan súlyos dolog. Köszönöm szépen, elnök, köszönöm szépen, Barbara. Van-e még valaki? Hát ez is azt mutatja, hogy milyen sokat foglalkozott ezzel a területen, ami rendkívül összetett, nem megfelelően finanszírozott. Cornelia ehhez a ponthoz, tessék. Egy kérdésem lenne. A kollégám már minden mást elmondott. Ön szerint a hotspotok megfelelő módja így az emberek fogadásának olyan menekültek fogadásáról beszélünk, akik már nagyon sokáig tartozkodnak ott. Ez megfelelő módja ennek, de a bizottság ezt úgy tűnik ránk kényszeríti. Ennyi, köszönöm. Michael, kérem válaszoljon erre a két felvetésre. Köszönöm. Először is Spinelli asszony kérdése vagy megjegyzése. A vélemény konkrétan a kilenc létesítmény működésével foglalkozik. De természetesen a migrációs helyzet, illetve annak emberjogi kihívásai sokkal szélesebb körűek. Ma délelőtt nem beszéltem erről, mert célozottan akartam megjegyzéseket megfogalmazni. Ami a földközi tenger központi területét illeti, rendkívüli aggasztó, hogy hányan fulladtak a tengerbe, tavaly hatan naponta. Úgyhogy ők soha nem jutottak a partra, hogy bármilyen módon próbáljunk őket fogadni. Úgyhogy mivel a hajók nem köthetnek ki hosszú ideig, e, ez nagy problémát jelent, és nagyon aggódunk emiatt. Ami a hotspotokat illeti, nagyon röviden próbálkoztam erről szólni. Ugye mindkét tisztelt képviselő asszony a tisztasági körülményeket is felvetette. Először, hadd emlékeztesek arra, amit már említettem. Látunk bizonyos javulást, de még komoly problémák vannak mindenképpen, amiket rendezni kellene. Részben Azért nem jártunk sikerrel, mert a hotspotok úgy működnek, ahogyan soha nem akartuk, hogy működjenek. Gyorsan kellett volna feldolgozniuk a kérelmeket, ahol az emberek csak két-három napig maradnak. Ebben az esetben nagyon sok humanitárius kérdés, amelyeket felsoroltam, föl sem merülne. Ma viszont, főleg Görögországban a helyzet az, hogy az emberek 5-6 hónapig maradnak a szigeteken, egyszerűen nevetségesen túlzsúfolt létesítményekben, és ez óriási prob- probléma. Úgyhogy változtatni kell a helyzeten, például a menekült státuszt kérő eljárások keretén belül. De azt hiszem, hogy ennyit tudok csak ezzel kapcsolatban mondani. Köszönöm. Elnök. Köszönöm szépen. Ö- nagyon tetszett, ahogy elmondta azt, hogy hát a hotspotoknak az volt a célja, hogy csak két-három napig maradjanak ott az emberek, de tulajdonképpen 5-6 hónapig tartózkodnak ott az emberek. Nagyon tetszett, ahogyan ezt elmondta, hogy nagyon jó póker arca van, tehát semmiféle érzelmet nem árul el, mert azt hiszem, hogy e- ez egyszerűen lehetetlen, hogy két-három nap alatt az emberek tovább mehessenek. Az egész koncepció már óriási problémát rejtett magában, óriási késéseket, úgyhogy az egész alapjogi koncepciót részletesen kell megvizsgálni, hogy mi az, ami nem működik, mi a probléma határidők csúszásával, stb. Tudom, hogy ez a az alapjogi ügynökség feladataiba kellene, hogy beleférjen, de hát ehhez megfelelő finanszírozása van szükség. Tehát még egyszer elmondanám azt, amit már az elején is elmondtam, hogy köszönetet mondhassak személy szerint mindazért, amit ön, illetve munkatársai végeztek, nagyon sok részletet említve, és nagyon köszönöm azt hiszem ez az utolsó alkalom erre, hogy ezt megtehetem. Én brit vagyok, nem kell, de ez csak vicc volt. Ön pedig ír, úgyhogy ön maradhat örökre. De hát biztos tudják, hogy próbálok más állampolgárságot felvenni, de nem, hát tudom. Még egyszer nagyon köszönöm, mert ez olyan nehéz munka, olyan sok a kihívás. Cornélia, kérdezem, mert ha bárkinek bármi ötlete van, nem, mindesetre úgy érzem, hogy igazán szükség van itt rám, nagyon köszönöm. De hát ugye 230 ezer kérelem született ír állampolgárságra, nem hiszem, hogy van bármi ilyen. Na, minden esetre nagyon nehéz a jelenlegi politikai kereteken belül ellátni a feladatát, mindannyian tudjuk. Azt hiszem, Cecilia is egyetért velem, bár nem hallgat. Megvan az afofóbiájára vonatkozó ö, állásfoglalás jövő héten, arról beszélek most. Tehát nagyon sok új kezdeményezés ö, születik, illetve az ügynökség munkájával együtt. Úgyhogy azt gondolom, hogy a közös munkánkhoz nagyon jól hozzájárulunk, és hát még egyszer nagyon köszönöm mindezt. Köszönöm szépen. Ezt asszony kértem Kornéliát, hogy az ülés további részében elnököljön, mert nekem el kell mennem egy másik ülésre, tehát Cornélia elnököl a következő időszakban, de a Frontex képviselő kollégák még nem érkeztek meg. Úgyhogy akkor egy rövid 10 perces szünetet tartanánk akkor, és köszönöm Kornéliát, hogy átveszi az elnöki teengőket, mert el kell mennem egy másik ülésre. Úgyhogy Kornélia lesz az elnök a következő időszakban. 10 perc szünetet tartunk csak, úgyhogy kérem ne menjenek túl messzire. És még egyszer köszönöm Michaelnak.

Köszönöm.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

Yes, we can open the floor for... Hát akkor megadhatom a kollégáknak a szót, lehet, hogy talán a munkatársak, asszisztensek, lehet, hogy ez többet is segít. Hát várjunk akkor még egy kicsit.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 So. Okay, I think, uh, I think we can start. Azt hiszem, hogy most már elkezdhetjük az utolsó mai napi rendünket itt a déli időben. Frontex konzultatív fórum az alapvető jogokkal kapcsolatban. Ez, ez a következő témánk. A 2018-as éves jelentést mutatja be Marta Balestero, a Frontex konzultatív fórum elnöke, illetve az UNHCR összekötő iroda vezetője, illetve itt van Stefan Kessler úr is, aki a Frontex konzultatív fórumának elnöke, és a főpolitikai tisztviselő. Nagyon köszönjük, hogy eljöttek erre nagyon fontos napirendi pontra, számunkra, a baloldali képviselők számára fontos ez. Mi hívtuk meg önöket ide, együttműködünk önökkel, és nagyon örülünk annak, hogy itt vannak. Kezdjük Balestero asszonya, meg is adom önnek a szót. Köszönöm szépen, tisztelt elnök asszony. Mindig megtiszteltetés számunkra az, hogy elhívnak bennünket ide, hogy megmutassuk a munkánkat önökkel, és most a konzultatív fórum munkáját fogjuk önöknek bemutatni. 2018 a változások éve volt, főként olyan szempontból, hogy alapvető jogi kérdésekbe kellett állásfoglalni, az ETS rendelet elfogadása, a nyugat-balkáni országok első státusz megállapodása, illetve azok a viták, amelyek felgyorsultak az európai határ rendelettel kapcsolatban. Ez csak néhány téma, amit kiragadtam. 2019 sem lesz könnyebb év valószínűleg. A változások idejét éljük a konzultatív fórumban is. A külső értékelése a munkánknak zajlik, és ezen értékelés lezárása után majd tovább alakul a fórumunk munkája. Segítenek abban, hogy a fórum összetételen is esetlegesen változtassunk ebben az évben. Az önök résztvétele a létrehozásban, illetve az a nyomon követés a munkánknak továbbra is fontos lesz, és önökkel szeretnék továbbra is kapcsolatban maradni. Úgy gondolom, hogy a jelentésünket számos formában megkapták, és remélhetőleg sikerült ezt egy kicsit elolvasniuk, de természetesen egy duet formájában be is mutatjuk ezt, kiemeljük majd a legfontosabb aspektusait munkáknak az elmúlt év során. Egyre fontosabb a Frontex szerepvállalása a harmadik országokkal, itt főként a harmadik országban lévő kapcsolattartó tisztviselőkre koncentráltunk. A képviselők a Nyugat-Balkánon jártak, megvitathatták a helyszíni munkát, számos vitát is lefolytathattak a kapcsolattartó tisztviselőkkel, illetve az ottani irodákkal, és lesz majd egy fókuszcsoport vita is ebben az évben, amikor majd nyomon követjük mindezt, koncentrálva arra a szerepre, amit a kapcsolattartó és elők játszanak az alapvető jogok betartásában. Alapozva arra a szakértői véleményre, amit kértünk tavaly, együttműködünk, illetve szorosan koncentrálunk a harmadik országokkal fenntartott kapcsolatokra, megfelelve az első nyugat-balkáni művelet beindításának, A második aspektus, amit szeretnék kiemelni, ez a hontalanok kérdése. Bizonyára tudják azt, hogy kb. 10 millió hontalan személy van világszerte, és ezeknek a fele Európában él. Nagyon, külön, nagyon nehéz a pontos adatokat látni, nehéz feltérképezni a hontalan népességet. Tudjuk, hogy sokan érkeznek Európába, olyan országokból, ahol hontalanok vannak, olyan országokról beszélünk, mint Szíria, Irak, Eritrea, Afganisztán, ahol a hontalanok aránya magas. Az ajánlásunkban kiemeltük azt, hogy jobban hozzá kell járulni az ügynökségnek a hontalan személyek feltérképezéséhez, igényeik megválaszolásához a határon, és szeretnénk standardokat is létrehozni, hogy jobban fel lehessen térképezni ezt a e, e, népességet, és így jobb védelmet tudnánk adni nekik, és így az ügynökség jobban tudna pontos képet adni arról, hogy milyen fajta irreguláris mozgások vannak Európában, és jobban fel tudnánk készülni e, a válasz adásra, a reagálásra. A harmadik dolog, amit szeretnék kiemelni, ez a gyermekek védelme és a nők és férfiak helyzete. Nagyon komolyan foglalkoztunk a múltban ezzel a kérdéskörrel, és 2019-ben is folytatjuk ezt. Azért szerettem volna ezt kiemelni itt, mert üdvözölném a Frontex azon törekvését, hogy követik az ajánlásainkat, hogy, hogy a nem és kor alapján eh, eh, lebontott adatokat eh, adtak, ezáltal az ünnösségünk már jobban fel tudott készülni arra, hogy feltérképezze a helyzetet, a műveleteket elő készítse, megfelelve az elvárásoknak, és így jobban lehetett látni azt is, hogy hányan érkeznek, hányan érkeznek Európába. A negyedik és ötödik pontom, ez a képzés kérdése. A fórum mindig is foglalkozott ezzel a, kép- ezzel a kérdéssel. A képzés egyre fontosabbá válik, kiterjesztjük így az ügynökséget olyan területeken, és ahol magasabb a veszélye az alapvető jogok sérülésének. Örömmel mondtam azt, hogy elkötelezett módon próbáltuk elérni a céljainkat, és nemrégiben beindítottunk, és épp ezen dolgozunk, hogy megpróbáljuk jobban megérteni azt, hogy hogyan néz ki a jelenlegi portfólió, és remélhetőleg majd támogatást kapunk. Erre is jobban tudjuk majd a tanácsainkat finomítani a következő években. És itt át is adom a szót a kollégámnak, Stefnek, hogy folytassa. Igen, ketten duettben mondjuk el, tájék önök elé ezt a, az előadást. Négy pontot szeretnék előre bocsátani. Az első az az, hogy az alapvető jogokról szóló kutatás néhány részét is bemutathatjuk a multiplayer, um, a több szereplős részvétele. Meg kell nézni, aki miért felel. És ez nem egy könnyű feladat, nagyon nehéz Eh, egy ilyenfajta tanulmányt létrehozni. Mi mindig foglalkozunk az ajánlásokkal. De az egyik eredménye a szakértők találkozójának az az volt, hogy mennyire fontos a tudás kérdése és az, hogy a Frontex proaktívan járuljon ahhoz hozzá, hogy információt kapjanak, nem szabad hátradőlniük, hanem proaktívan kell részt venniük abban, hogy mechanizmusokat hozzanak létre, amelyel biztosítani lehet azt, hogy megkapják a releváns információkat. Másrésztről konszenzus volt abban a szempontból hogy mennyire fontosak a um, tisztviselők, a tisztviselők, hogy hozzájárulnak ehhez a a különböző adatokhoz. Az alapvető kérdés a Frontexnél nagyon fontos számunkra. A konzultatív fórumnak is, akár csak az ünösségnek is fontos ez. Ebben a kontextusban üdvözöljük az önök szakbizottságának támogatását, hogy elegendő mennyiségű képzett tisztviselő sikerüljön elkönteni az irodákba. 2007-ben azt írták, hogy annak ellenére, hogy a parlament többször is kérte, az ügynökség munkatársainak növelését, nem sikerült ezt megvalósítani, és emiatt nehéz elvégezni az ügynökségnek a rászabott munkát. Hát ezt mi sem mondhatuk volna jobban. Volt egy kis növekedés a munkatársak számában, az alapvető jogok irodájában 2018-ban, de a jelenlegi összetétel által nem tudjuk a rendeletben megfogalmazott feladatokat megfelelően ellátni, tehát vagyis azt, hogy a Frontex tevékenysége is során az alapvető jogok érvényesülését megvizsgáljuk. Sőt, ami még rosszabb, nincs olyan struktúra, amely által az alapvető jogok irodájának hiányában nem tudnánk elvégezni ezt a munkát. Telefordult az, hogy valaki hosszú ideig beteg, és valakit kijelöltek átmeneti módon erre a szerepre. Természetesen a kabinetti munkájáról felmentették ezt a szemét, de ez mégiscsak egy kicsit árnyékot vetett az alapvető jogok eh, tisztviselőjének eh, szerepére, illetve az egész iroda eh, szerepére. a független szerepe az alapvető jogok tisztviselőinek, tehát így veszélybe került. A Frontex független panasztételi mechanizmusát megvizsgáltuk 2018-ban, új eszközöket javasoltunk a panasztételi eljáráshoz, és üdvözöljük azt, hogy az alapvető jogok irodája ezt figyelembe veszi, és történt javulás, de korábban nem volt értékelés, tehát nem vagyunk abban biztosak, hogy minden hiányosságot orvosoltak az új szabályok által és még mindig aggódunk a panasztétel elérhetőséget illetően, a tényleg képesek-e panaszt tenni az érintettek. Végezetül pedig szeretném elmondani a Frontex alapvető jogi stratégiájának frissítését. Ez még mindig nem valósult meg. A legutóbbi verzió az alapvető jogi stratégia kapcsán 2011-es, Azóta volt egy kis pici változtatás, de a front, de még mindig a régi stratégiát, az alapvető jogi stratégiát alkalmazzák, annak ellenére, hogy többször sürgettünk arra, hogy új stratégiát alakítsanak ki, de ezt nem sikerült megoldani. Készen állunk arra, hogy támogatást adjunk nekük, a végső célnak annak kell lennie, hogy az új stratégia megfelelően tükrözze a Frontexnek változtatott jogát. Köszönöm szépen a figyelmüket, készek vagyunk most megválaszolni az önök által felvetett kérdéseket, ha van ilyen. Thank you very much Köszönöm szépen, köszönöm szépen a rendkívül értékes előadásokat, köszönöm a kritikai hangvételt is. Rendben van, megadom a szót képviselőtársaimnak. Barbara! Grazie, Conny, e, e grazie. Köszönöm szépen. És főleg önöknek köszönöm, Teresa, Márta, és a többieknek a dokumentum elkészítéséért, a harcért, amit vívnak. Két kérdésem lenne. Nel, eh, nel lavoro che ho fatto come rapporteur sulla, sull'attuazione della Carta dei diritti fondamentali. Amikor az alapjogi karta aktualizálásáról eladóként eh, végeztem a munkámat, azt tapasztaltam, hogy a Frontexnek nagyon fontos megszervezett belső ellenőrzési munkára van szüksége, és ez más jellegű, mint a többi ügynökség munkája. Vannak olyan elemek, amelyek ezt a belső mechanizmust nem eléggé hatékonyá teszik, és ezt találtam a jelentésben is. Tehát itt most vagy a forrásokkal kapcsolatos problématika miatt, vagy a függetlenség miatt. Az alapjogi ö, munkatársra gondolok itt elsősorban. Ezt a 20. oldalon jelezték önök is. az igazgatóval kapcsolatban, illetve az alapjogi ö, munkatárs kiváltását illetően, akit a Frontex végrehajtó testetéből ö, választották, és hát itt már eleve érdekellentét van. Ez súlyosan aláássa az egész mechanizmus függetlenségét. Az önök jelentésében is áll, benne áll ez, de szeretném tudni, hogy a Frontex végrehajtó igazgatója, végrehajtó testetnek igazgatója részéről történt-e valamilyen ö, fellépés ezen súlyos problémával kapcsolatban. Aztán, ami a complaint mechanism kérdését illeti. Itt is elég súlyos aggályok vannak, mert nagyon nehéz hozzáférni ehhez a panasztételi mechanizmushoz. Itt is azt szeretném tudni, hogy volt-e valamilyen reagálás a végrehajtott testet rész szintjén a Frontexben. A második kérdésem, az egyre növekvő szerepére irányul a Frontexnek. Az európai migrációs politikában <coughs> tekintettel arra, hogy az európai migrációs politika szinte száz százalékban a menetkült ügyi politika kiterjesztésére koncentrál, illetve a többé-kevésbé erőszakos visszatoloncolásra. Úgy gondolom, hogy ez különösen megerősödött, és egyfajta összekapcsolódást látok az EU külpolitikája, tehát a külszolgálat illetve azon politika között, bel, a bel, amely a belpolitikára vonatkozik. Ez az összekapcsolódás, amely az igazságszolgáltatásra vonatkozik, aggaszt engem. Szeretném tudni azt, hogy önök is így vélik-e. Mert azért is, mert amikor azt mondom, hogy a Frontex egyre aktívabban léphet fel a kiterjesztés keretén belül. Ez azt akarja jelenteni, hogy a külső országok amelyek a nemzetközi jog szempontjából a célországai lesznek a migránsok visszatoloncolásának. Köszönöm szépen. Köszönöm, Barbara. A bizottság képviselőjét szeretném megkérdezni, hogy szeretnének-e hozzászólni. Van esetleg megjegyzésük? A bizottság képviselője rázza a fejét. Az UNHCR képviselőjét kérdezem. Nem, nincs megjegyzés. Akkor nekem vannak kérdéseim, amelyet németül fogok feltenni. Baliesztérő asszonynak szegezem az első kérdést. A hontalanságról beszélt, hogy ez egy nagy probléma. Említett adatokat is, becsléseket. Kérem, mondja el, hogy eh, hol kellene először cselekedni. Annak érdekében, hogy javítani lehessen a helyzeten az eddigi hontalanok eh, helyzetén. Azt mondták, hogy közös standardokat szeretnének kialakítani, milyen irányban mennének ezek a hontalansága kapcsolatban. A második dolog, ön beszélt a gyerekek védelméről, a nemek esélyegyenlőségéről, én ezt nagyon fontosnak tartom. Fontos téma a terhes nők helyzete is. Koncentrálnak -e ezekre a nőkre és és az iskoláztatás kérdése. Keszler úrtól már kérdezett Barbara Spinelli, engem is érdekelne ez a kérdés, de egyelőre ennyi lenne. Rendben van, akkor megadhatom a szót vendégünknek, Balesztéró asszonynak, illetve Keszler úrnak. Ki kíván először válaszolni? Keszler úr. Akkor most fordított sorrendben fogunk válaszolni. Most én kezdem, van itt néhány fontos pont. Spinelli képviselő részéről, ami az igazgatót és a menedzsmentet illeti, illetve a semlegesség kérdését, valamint a végrehajtói kabinet kérdését. A válasz, amit kaptunk, azt tartalmazta, hogy ők nem érzékeltek semmilyen problémát. Az érv az volt, hogyha felmentjük a kabinetből ezt a szemét, akkor nem alakulna ki semmilyen összeférhetetlenség, és kérném, hogy ne lőjék le a rossz hír hozóját, én csak a hír átadója vagyok. Nem én tehetek arról, ami történt. Úgy gondolom, hogy a változások, amik megtörténtek, pozitív jellegűek, de a mechanizmushoz való hozzáférés számunkra is továbbra is aggályos. A német határőrök azt mondták, hogy egy rendkívül, rendkívül, rendkívül hosszú formanyomtatványról van szó, amit panasz esetén ki lehet tölteni, de azért azt is meg kellene kérdezni, hogy ezek az emberek tudják-e, hogy van lehetőségük panaszt tenni, vagy pedig csak hogyha valaki nagyon rákérdez, akkor van lehetősége arra, hogy a panaszát benyújtsa. A Frontex szerepének a növekedésével kapcsolatban az új IBTV rendelet tervezet, illetve a mandátum gondolom mindenki számára ismeretes. illetve annak lehetősége, hogy kiszélesítsük a harmadik országokkal való együttműködést. Hogyha jól értettem, a jelentéstevő szövegét az új rendelet kapcsán, ez az új rendelet korlátozná a tanács tárgyalási lehetőségeit, és ebben a tekintetben a konzultatív fórum kapcsán nem nagyon hiszem, hogy élenék az illetékes személy, tehát ez nem a mi mandátumunk alá tartozik. A saját véleményemet viszonylag hosszan kifejthetném, de nem mint a konzultatív fórum elnöke, úgyhogy tartózkodnék attól, hogy itt most állást foglaljak. Balestero asszony. Köszönöm szépen. A fennmaradó kérdések a hontalanságra vonatkoztak, és az elmúlt évben lefolytatott viták során tulajdonképpen azt láttuk, hogy a legnagyobb probléma annak hiánya, hogy az emberek tudják, hogy milyen komoly problémát jelent a hontalanság, tehát az egyik legfontosabb lenne, a Frontex szempontjából az, hogy figyelemfelkeltő kampányokat szervezzünk, tehát hogy a határainkhoz olyanok is érkeznek, akik hontalanok, hogy nekik milyen különleges szükségleteik vannak, és hogy hogyan kell velük foglalkozni és eljárni. Vagyis mindenképpen az ügynökség mandátumára kell koncentrálnunk, és azokra az aspektusokra, amelyben szerepet játszhat az ügynökség. A feltérképezés, a figyelemfelkeltő kampányok, a képzés rendkívül fontos a hontalanok számára, és figyelembe véve a szíriai helyzetet, nagyon komoly problémával állunk szemben. Tehát a hontalanság és az állampolgárság kérdése nagyon fontos. Arra is oda kell figyelnünk, hogy például hontalan anyák tovább örökíthetik ezt a hontalan helyzetet a gyermekeikre és a következő generációra. És mi történik azokkal a gyermekekkel, akik útközben születnek, vagy pedig azokban az esetekben, hogyha az anya állampolgársága nem adható át automatikusan a gyermekre, vagy a gyermeknek, és a gyermek valahol útközben született, akkor mi történik ezekkel a gyermekekkel? Tehát megfelelő képzést kell nyújtanunk a munkatársainknak arra, hogyha ilyen személyekkel kerülnek kapcsolatba, akkor egyáltalán meg tudják állapítani az adott személy vagy adott gyermek állampolgárságát, és amennyiben nincs állampolgársága, akkor hogyan kell eljárniuk egy hontalan személlyel. Nagyon fontos a Frontex munkájában az is, hogy biztosítani tudjuk, hogy ne kelljen hosszú ideig táborban vagy vagy pedig a szabadságától megvont helyzetben lenni az adott személynek csak azért, mert hontalan. Tehát rendkívül fontos lenne, hogy ezekkel a személyekkel megfelelőképpen tudjunk eljárni. És mondjuk mi történik akkor, hogyha az adott személy szeretne visszatérni a származási országába, csak ott meg nem fogadják vissza, mert nem állam, állampolgár. Ezért még egyszer szeretném hangsúlyozni, hogy a feltérképezés és a figyelemfelkeltés nagyon fontos, természetesen ennél azért sokkal többet kellene tennünk a hontalan személyek életében, de ezek a legfontosabb feladatköreink. Ami a nőket és a gyermekeket illeti, itt megint ugye meg kell nézni a Frontex mandátumát, mint ahogy a kollégám is elmondta, az UNHCR és a fórum, a konzultatív fórum, valamint a Frontex közötti együttműködésekről és különbségekről hosszan beszélhetnénk, de azért mégiscsak fontos, hogy azok a személyek legyenek felkészülve erre a helyzetre, akivel először kapcsolatba kerülnek az esetleges hontalan személyek. Tehát, hogy ezek a munkatársak pontosan lássák, hogy mire van szükségük az ilyen kitett helyzetben lévő migránsoknak, itt a gyermekekre, a nőkre, terhes nőkre, különösen oda kell figyelni. Azok a tisztviselőink, akik tényleg ott dolgoznak, ha mondhatom így a frontvonalon, vagy az első vonalban, nekik megfelelő képzést kell biztosítani. Különösen, még egyszer mondom, a terhes nők esetében, tehát biztosítanunk kell, hogy megfelelő védelmet és odafigyelést kapjanak ezek a személyek. Úgy gondolom, hogy ezek a legfontosabbak az ügynökségünk szempontjából. Köszönöm szépen education and Thank you very much for your contributions. I, I, you want to... In oh. addition? Köszönöm szépen a válaszokat. Szeretnének még valamit hozzátenni a válaszokhoz? Volt egy harmadik kérdés talán a képzésekről, csak nem emlékszem pontosan arra, hogy mi volt a kérdés. A kérdésem az volt, hogy mik a legnagyobb hiányosságok a képzésben. I, I think, I think it's uh, one, one of the most uh, important problem is the continuity, because a legfontosabb szerintem a folytonosság biztosítása. Ugyanis az ügynökségnek az alapjogi tréninget és az egyéb speciális képzéseket biztosítania kell a határőrségen dolgozók számára. De hogyha nincsen folytonosság, tehát hogyha nem biztosítjuk azt, hogy minden egyes határőr, aki valamilyen ilyen különleges gyakorlaton vagy operációban részt vesz, megkapja az erre vonatkozó speciális képzést, akkor nem fognak megfelelőképpen működni ezek a csoportok. Ráadásul nem mindenki tud megfelelőképpen angolul, ezért a különböző határoli csoportok együttműködésében ez is kommunikációs zavart okozhat. úgy gondolom, hogy nagyon fontos, hogy mi is megnézzük részletesebben, hogy milyen igények vannak, hogy hogyan tudunk minden egyes határőrt megfelelőképpen tovább képezni. Tehát az ügynökségnek kell azokat a komoly mechanizmusokat felállítani, amelyek segítségével minden egyes határőr, aki a tagállamában, vagy pedig a közeljövőben harmadik országban feladatköröket teljesít, megfelelő képzést kapjon, például a gyermekek igényeiről, a hontalanok igényeiről, és hogy mindenben fel tudjuk készíteni a jövendőbeli munkájára. És, mint említettem, a feltérképezés is nagyon fontos, hogy mik az igények, mik a helyi körülmények, és hogy hogyan tudunk a elkövetkezendő években tovább dolgozni. Köszönöm szépen. Nagyon sok ajánlást fogalmaztunk meg, és igazából csak remélhetjük, hogy tényleg megfelelő munkát tudunk majd végezni. Meghallgattuk a kritikákat, Meghallgattuk az ajánlásokat, úgyhogy köszönjük szépen mindkét meghívott vendégnek, hogy eljött. Rendkívül hasznos volt ez a párbeszéd, és reméljük, hogy az elkövetkezendő években továbbra is együtt tudunk majd működni. Köszönjük szépen a dokumentumot is, köszönöm mindenkinek, aki eljött, és most elkövetkezett az evédidő.